Dear colleagues, I would like to start the, the meeting. Uh, we have now a public hearing on one of the most... Kedves kollégák, elkezdjük a ülés. A regionális politika támogatás az egyik legfontosabb témánk, a kohéziós politika a KKV-k számára nyújtott támogatása. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szakértőink itt vannak, ők előadásokat fognak tartani és ők a gyakorlatban tevékenykedő szakemberek. Négy előadónk van ma. Először Zsuri Pelegrán asszony, aki a Milánói Ipari Tanulmányok Központja igazgatója. Ez egy kutatóintézet, és mi kértünk is tőlük egy tanulmányt a KKV-król a kohéziós politikában. A Business Europe képviselője is itt van velünk, Milena Jaburkova asszony, az európai KKV-k eh, és kéznővesek Szövetségének Európai Szövetség elnök, Luke Hendrix úr, illetve eh, alsó Szászország tartományának politikai tanácsadója, És Tomás Ríke úr szintén beszélni fog egy Saxon-Anhalti tanulmányról. Akik pedig kérdéseket szeretnek feltenni, ezt megtehetik az előadások után. Először Zsuri Peregrin asszonynak adom meg a szót. Ő a Regionális Fejlesztési Egység igazgatója a Milánói Kutatóközpont képviseletében. Parancsoljon öni a szó. Peregrin. Peregrin, I don't know. Okay, sorry. Thank you, Mrs. Chairman. Uh, so... Köszönöm, elnök asszony. Egy előzetes uh, eredményeket bemutató tanulmányt szeretnék megosztani önökkel a KKV-król a kohéziós politikai menedzsment ciklusban. Ezt a tanulmányt egy hónappal ezelőtt indítottuk, tehát egy nagyon új dologról van szó. A célja ennek a tanulmánynak az, hogy uh, kritikus kérdéseket azonosítsa, rögzítse a KKV-k számára, illetve a KKV támogató egységek számára, olyan KKV-k számára, amelyek a politikai, illetve kohéziós politikai támogatást kapnak az adott projektmenedzsment cikluson belül. A strukturális alapokra összpontosítottunk, a várt hozzáadott értéke a jelentésnek az, hogy ne pusztán egy ügycsoportot kapjunk, hanem hogy a témákat kategorizálni tudjuk, mégpedig nagyon részletesen, nem általánosságokban fogalmazva, minden egyes projektmenedzsment ciklus fázis esetében. Az a cél, hogy rögzítsük azokat a kérdéseket, amelyek leginkább érzékenyek, szeretnénk létrehozni egy prioritási listát, ahol a leginkább szükség van a fellépésre. A tanulmányokat egy tovább érdekes jellemzője, ez kitér eh, a KKV-k, mint kedvezményezettek eh, szerepére, illetve a KKV-kat támogató egységek szerepére, amelyek eh, úgymond közvetítők és kedvezményezettekként is megjelennek. Erre a szerepre később még vissza fogok térni. Szeretnék néhány szót szólni a metodológiai háttérről. Ez egy három lépcsős folyamat, alapú a megközelítés, és jelentős irodalmat tekintettünk át azokról a, az akadályokról, amelyekkel a KKV-k szembe találják magukat. Az információs hiányok azonosítása egy nagyon fontos kérdés, két adatgyűjtési eszközről is szó van, hat operatív programot vizsgáltunk esettanulmányok alapján a 27 tagországban, Finországban, Németországban, Orosz, Olaszországban, Litvániában és az Egyesült Királyságban. A program szintjére összpontosítottunk, és ezen belül különösen néhány intézkedésre olyan intézkedésekre, amelyek a KKV támogatásával foglalkoznak. Mindezt egy e, Európai Uniós e, kérdőív egészíti ki, és 50 válaszadó található mindegyes témában. A szintézis, a validációs jelentés készítés további metodológiai eszközök, a legújabb fejleményekről, ami az új szabályzást illeti a regionális politikára vonatkozóan, mint utaltam rá korábban, számos akadályjal kell szembenézniük a KKV-knak, ami a fejlődést illeti. Itt egy rövid felvételt találunk a legnehezebb témákról. Nyitott konzultációt folytattunk, a Small Business Act for Europe kezdeményezés keretében. A listán szereplő kérdéseket, pontokat mindenki jól ismeri, ez az adminisztratív akadályok, a megfelelő finanszírozáshoz való hozzáférés hiányossága, az adózás, a készségek hiánya, a közbeszerzéshez való hozzáférés. Ezek a legkritikusabb pontok, amelyek kiderültek a konzultációból. Ami a strukturális finanszírozást illeti, illetve a KKV-k hozzáférését a struktúrális finanszírozáshoz, megvizsgáltuk azt, hogy ezek a korlátok hogyan materializálódnak. Ezek inkább hol jelennek meg, illetve megvizsgáltuk azt is, hogy ki kell egészíteni ezt a listát. Ez volt a tanulmány célja. Átmeneti eredményként meg kell állapodnunk abban, hogy mi a célja a program, illetve projektmenedzsment ciklusnak, Itt az adott adatokra támaszkodunk, négy fázist azonosítottunk, az előkészítés, a megvalósítás, a projekt generáció, illetve a projekt és program management. Van még egy további feladatunk, mielőtt elkezdjük ezt a tanulmányt. A különböző érintetteket is be kellett azonosítsuk, azokat, akiknek potenciális szerepük van vagy lehet a struktúrális finanszírozáshoz való hozzáférésben a KKV-knál. Itt megpróbáltuk azokat a szerepeket, kategóriákat beazonosítani, ahol a KKV támogatási egységek a programmenedzsment ciklusban szerepet játszhatnak, és kategorizáltuk ezeket az egységeket, Négy csoportra tettünk javaslatot. Léteznek eh, vállalkozói, képviselői szerveződések, szövetségek, vállalkozás támogatási intézmények, illetve a hálózatépítés segítő eh, clustering szervezeti egységek. Mind a magán, mind az állami szervezeteket belevettük ebbe a kategorizálásba különböző típusú szervezetek, szövetségek léteznek, és ezek eh, szerepe átfedésben van néhány helyen. Különböző szerepeket, illetve státuszt töltenek be az egyes tagországokban. Ez volt az eredménye a tanulmány első szakaszának, tehát eh, az azonosítás, a rendelkezés álló irodalom áttekintése a legfőbb ügyekről, olyan akadályokról, amelyekkel szembe találják magukat a KKV-k, ami a programozási szakaszt illeti. Itt a partnerség minősége forog kockán, a konzultációt is megvizsgáltuk, hogy ez elégséges-e, a támogató egységekkel, illetve szükség van-e további fejlődése. A szemvevőszék nemrégi jelentése bemutatta azokat a hiányosságokat, amelyekkel a KKV-k eh, szembe találják magukat a finanszírozási hozzáférésben. A következő szakasz a megvalósítás előkészítése, itt technikai részletekre van szükség, a hozzáférhetőségi szabályok, a befogadhatósági szabályok tekintetében, illetve a kommunikációs erőfeszítésekre is szükség van, annak érdekében, hogy bizonyos projektek beérkezzenek, és ezek összhangban álljanak a program prioritásaival, és a, az említett támogató egységek szerepe szintén kulcsfontosságú következő szakasz a projektek generálása. Itt egy hosszú, sűrű listát találunk különböző aspektusokról. Az első pont a rövid időkeret, amely rendelkezésre áll a projekt eh, pályázatok előkészítéséhez. Nem elégséges a segítségnyújtás eh, az állami forrásokból, közforrásokból, és nagyon gyakran kell költséges magán tanácsadókhoz fordulniuk a KKV-knek. Nagyon sok papírdokumentációt is be kell adniuk, túlságosan nagy számú dokumentációt papírformában. A pénzügyi aspektusok kapcsolódnak a fejlett finanszírozás hiányosságához, illetve a megfelelő alapokhoz, és a garanciák kérdése is felmerül. És felvetődnek átláthatósági kérdések is, ez önmagában probléma. De itt egy image-beli problémáról is szó van, amelynek hatása van arra, hogy ezek a KKV-k később finanszírozást kérjenek. A különböző pályázati formulák, különböző programok és alapok, különböző procedúrái szintén nehézséget jelentenek, és van egy általánosabb jellegű pont, az administratív megfelelőség, amely inkább szempontként jelenik meg, mint sem a projekt minősége. A program és projekt management, a következő rész. Itt a lista egy kicsit rövidebb, de még mindig nagyon fontos. A KKV támogató egységek plusz feltételeknek is eleget kell tenni, plusz adminisztratív feltételeknek, és ehhez személyzetre van szükség. A szabályzatok folyamatosan változnak, és ez is nehézséget jelenthet még akkor is, hogyha pozitív irányba mutatnak ezek a változások, magát a változás negatívként élhetik meg a KKV, hiszen ez bizonytalanságot jelent a számukra. Van egy további fontos fejezet, amely szintén pénzügyi ügyekhez kapcsolódik. Különbség lehet az igények, illetve a projekt ciklusa között a pénzügyi procedúrát illetően. Az is elképzelhető, hogy nincsen köztes kifizetés, illetve csúszás van, ez pedig szintén megköti a KKV kezét. A pénzügyi menedzsmenthez kapcsolódnak értelmezésbeli kérdések, és például az, arról, hogy mik minősülnek befogadható kiadásoknak, milyen kiadásokra lehet támogatást kérni, és ez is terhet ró a KKV-k vállára. További fontos feladat az auditálást érinti. Ez aránytalan, és úgy tűnik, hogy nagyon időigényes, illetve szintén nehézséget jelent a technikai segítségnyújtáshoz való nehéz hozzáférés pedig egy további pont. Ez a lista számos kérdést vet fel, Először is meg szeretnénk erősíteni az adatgyűjtéssel azt, hogy vajon vannak-e hiányzó kapcsok, olyan pontok, amelyeket túlértékeltünk, és azt is meg szeretnénk vizsgálni, hogy mely kérdések azok, amelyek érzékenyebb kérdések, illetve, hogy ezek csoportosulnak-e a program és projektmenedzsment ciklusban. Más szavakkal fogalmazva van egy olyan szakasz, amely a legnehezebb, és nehezebb, mint más szakaszok, illetve hol van szükség nagyobb erőfeszítésekre. Felmerül az a kérdés, hogy mely területek azok, ahol fő változtatásokra szükség van a projekt és programmenedzsment ciklusban, melyek ezek a szakaszok, Felmerül ez a kérdés is, hogy a rögzített nehézségek az adott intézkedés típusához kapcsolódnak-e, És van egy további érdekes kérdés, mégpedig az, hogy a helyi szociogazdasági feltételek milyen mértékben vannak hatással a KKV-k magatartására a struktúrális alapokkal kapcsolatban milyen mértékben növelik a nemzeti szabályozások az administratív terheket a strukturális alapokból kifolyólag a KKV-k számára. Az utolsó kérdés pedig a korlátokra vonatkozik. A KKV-k hozzáférése a strukturális alapokból jutatott finanszírozáshoz nehéz, és mennyire érzik úgy, hogy vannak ilyenek, illetve ezek mennyire objektív korlátok. Vannak szubjektívebb jellegű kérdések is, ilyen például az image kérdése, amelyet a struktúrás alapokkal kapcsolatban kialakítanak a KKV-k. Köszönöm szépen! Át is térünk Milena Jabókova asszony előadására, ő a Business Europe képviseletében van itt. Ez egy európai vállalkozásokat csoportosító szövetség parancsoljon. Madam Chair, thank you for... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak a meghallgatásra. Szeretném elmondani önöknek, hogy a Business Europe mit gondol a KKV-król és a kohéziós politikáról, ezek, ennek az összefüggéséről. Röviden megismételném azt, hogy a Business Europe miért gondolja azt, hogy a kohéziós politika nagyon fontos. Ezt követően el fogom mondani, hogy a tagjainknak mi a véleménye a KKV-król, illetve a kohéziós politikáról ezt követően ismertetek eh, néhány eh, ajánlást, amit a Business Europe dolgozott ki a KKV-k számára. A cél az, hogy növeljük a hatékonyságot. Mindegyik ajánlásra röviden ki fogok térni. És eh, utána a szakbizottság, az önök szakbizottságának a módosító indítványra is kitérnék, amelyről önök már szavaztak. Gondolom nem sokkal senkit, ha azt mondom, hogy a Business Europe eh, támogatja a kohéziós politikát. De azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy miért tesszük ezt. A következő időszak kohéziós politikáját eh, olyan időszakban kell kialakítanunk, amikor sok országban sok megszorítás léptetnek életbe, csökkentik a költségeket. Szerintünk a kohéziós politika azon források, szűkös források egyike, amelyek valóban az üzleti élet, a vállalkozások fejlődéséhez hozzájárulhat. És ezt erről ne feledkezzenek meg, amikor a több éves pénzügyi keretről folytatják a tárgyalásokat. Ugyanis, ahogyan mondtam, nagyon fontos, hogy a kohéziós politikában rendelkezésre álló pénzeket hatékonyan használják fel. És ezért van szükség arra, hogy foglalkozzunk az építményben meglévő gyenge pontokkal, más különben nem tudunk robosztusabb eredményeket elér, elérni. Foglalkozunk kell a vállalkozásokkal, a vállalkozó szellemmel, ugyanis az Európai Unió fő célja az, hogy elősegítse a növekedést, a foglalkoztatást. Szerintünk a vállalkozások támogatása kulcsfontosságú ebből a szempontból. A 2000 és a 2006 közötti időszakban azt eh, látjuk, hogy 1,4 millió eh, vállal, eh, munkahelynek több mint 60 százaléka a támogatott vállalkozásban jött létre. Hadd ismertessem a tagjaink, néhány tagunk véleményét. 41 tag szervezete van a Business Europe-nak, és ehhez több mint 2 millió vállalat tartozik 35 országból. A vállalatok többségét tekinthetjük KKV-nak, nyugodtan hozzásorolhatjuk a KKV kategóriájához. És mivel a KKV-t, mint kategóriát nem ö, határoztuk meg egységesen, ez elég sokszínű, eltérnek a tagjaink tapasztalata is, eh, annak függvényében, hogy melyik régióból származnak, és milyen vállalatkategóriáról beszélnek. De vannak közös tapasztalatok is, amelyek minden kategóriában fellelhetők, ezeket szeretném most eh, összefoglalni a tájékoztatás a szűződő joggal gondok vannak, és eh, ez, ebben visszacseng az, amit az előbb az első előadó elmondott. Én az előadásomban elsőben a Jeremivel szeretnék foglalkozni majd, mert ez kulcsfontosságú. Nehéz megérteni a Jeremit, bonyolultak és zavarosak a szabályok, és sokan nem rendelkeznek elég idővel vagy pénzzel, hogy ezen, ezzel megküzdjenek. Néhány tippet hadd adjunk, hogy lehetne hatékonyabbá tenni a rendszert. Sürgető az, hogy egyszerűsítsük a rendszert, könnyebben lehessen hozzáférni a pénzügyi eszközökhöz, és az ökoszisztémával is többet kell foglalkozni. Néhány konkrét példát mondanék az egyszerűsítésre. Mit mondanak például a lengyel KKV-ink? a Laviatán, a lengyel tagszervezetünk készített egy felmérést, és ez nagyon összecseng azokkal a kutatási eredményekkel, amelyekről pár perccel ezelőtt hallottunk. A KKV-k nagyon sok adminisztratív feladatot kell, hogy ellássanak és csak a KKV-k 8,8%-a mondja azt, hogy az EU támogatja a vállalkozásokat. 71 azt mondja, hogy nagyon fontos lenne, hogy az innovációs tevékenységüket támogassa az EU, de nem látnak, nem érzékelnek ilyen támogatást. Ezért a Business Europe-nál mi azt gondoljuk, hogy tovább kell harmonizálni a támogathatósági szabályokat a különböző EU alapokkal kapcsolatban. Egyszerűsíteni kell a folyamatokat, egységesíteni a kategóriákat, és egyfajta gyors gyorsított eljárással kell megkönnyíteni a finanszírozáshoz való hozzáférést. Na most ezzel szeretnék még kicsit részletesebben foglalkozni, és a Jeremy eszközről is fogok majd bővebben szólni, mert ez a legfontosabb lehetőség a KKV-k, illetve hát a, a számára a kohéziós politika keretében. És ez azért is fontos, mert drámaian szűkülnek a vállalatok számára rendelkezésre álló forrás lehetőségek, és ez a legjobban a KKV-kat sújtja. egyre kevesebb a bankhitel lehetőség, az EU regionális politikája más alternatív finanszírozási lehetőségeket kellene, hogy eh, a KKV-k elé tárjon. Ugyanis eh, sok esetben megtérülő beruházásokról van szó, és ezt a nyerességet majd más projektekbe lehetne azután beruházni. Ezzel az EU alap alapok, az EU pénzeszközök tűzerejét növelhetnénk egy ilyen áttétellel, és ami nagyon fontos, meg lehetne osztani a kockázatot a magánszektorral. De ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, olyan pénzügyi eszközökre van szükség, amelyek jól vannak megtervezve, könnyen érthetők, amelyekben könnyű, amelyeket könnyű alkalmazni, és amelyek megfelelnek a KKV-k igényeinek. Hogy idézzek egy gondolatot lengyel és cseh tag szervezeteink tapasztalataiból. Szerintük nagy probléma a hatóságokkal való kapcsolattartás kezelése. Ugye a hatóságok döntenek először, hogy a kezdeményezés megkapja a támogatást, és ők döntenek az operatív programokról. Sok régióban tudják, hogy mi a Jeremy vagy a Jessica, de azt nem tudják, hogy hogyan tudják megszervezni a, ezt a pénzügyi eszközöket a jelenlegi pénzügyi keretek között. A lengyel kollégák azt mondták, hogy azért vannak akadályok, mert nincs elég olyan EU jogszabály, vagy nemzeti jogszabály, ami megkönnyítené ennek az, az instrumentumnak az alkalmazását. A csehek azt mondják, hogy inkoherenciák vannak EU, illetve nemzeti jogszabályok között, és ez akadályozza a Jeremy felhasználását, működését. Ami a pályázókat illeti, szenvednek a bürokratikus, időigényes folyamatoktól, nincs elég információjuk a feltételekről, a pályázati feltételekről, a támogathatósági kritériumokról. Ezért gondolják azt a tagjaink, hogy nehéz hozzáférni ehhez a pénzügyi eszközhöz. Az utolsó észrevételeim az ökoszisztémával foglalkoznak. A Business Europe hisz abban, hogy a közvetlen eh, hozzáférés biztosítása nem elég. Itt ökoszisztémákban kell gondolkoznunk, eh, és a kis és középvállalatok, valamint a nagy partnereik kapcsolatrendszerére is gondolnunk kell. A Business Europe aggódik amiatt, hogy bizonyos esetben a termelő beruházások csak a nagy vállalatok számára lehetségesek, amikor bővülnek és új munkahelyeket teremtenek, de ez rontja majd a KKV-k azon lehetőségét, hogy részt vegyenek a helyi, vagy akár globális értéklánc megteremtésében. Hogy megyek néhány példát. A Cseh köztársaságban készült egy elemzés beruházás ösztönző politikáról 1998 és 2001 között. Egy régióban 14.500 munkahelyet hoztak létre, 38-at közvetlen beruházók, és 62%-ot beszállítók, ezt nagyon lényeges figyelembe vennünk. Ausztriában 150 úgynevezett leading competence unit, azaz nagy vállalat kapott támogatást az ipari termelővállalatok, és 37 kutatási fejlesztési egység, és az ő ökoszisztémáikban, vagy az ő ható sugarukban egy 137 KKV tartozik. Tehát a globális és a helyi értékláncban való részvétel stabilitás biztosíthat a KKV-k számára, és növelheti azt a lehetőségeiket arra, hogy termelékenyebbé váljanak és bővüljenek. Úgy gondoljuk, hogy a KKV-k és a nagyváltók összekapcsolódása Fontos a KKV-kat érintő több más kihívás esetében is. Ugye, problémát jelent a, kés sokszor a kompetenciák, a képes készségek hiánya a KKV-knál, és ez akadályozza a beruházást hogyha mondjuk egy új termelési folyamat indul egy KKV-nál, akkor szükség van arra, hogy a nagyvállalat már a kapcsolat, kkv szűrődő kapcsolat elején nyújtson támogatást, képzést, hogy meg kell tanítani, hogy mik a követelmények, és a, az, az áruk és szolgáltatások, az érintett áruk és szolgáltatások volumene, gyártási módja tekintetében tájékoztatni kell a KKV-kat a betartandó szabványokról, normákról, stb. És ugyanúgy a kutatásfejlesztés területén, is vannak rendkívül innovatív KKV-k, um, kis cégek, amelyek nagyon gyorsan kifejlesztenek új termékeket, de a nagy partnerek meg arra jók, hogy ezeket a terméket piacra dobják, értékesítsék, um, és aztán az egész világon is forgalmazzák uh, ezeket. Ez a csat ez a kapcsolatrendszer a KKV-k számára eh, az ügyfelekhez fűződő jó kapcsolatokat eredményezhet, feltáratnak üzleti lehetőségeket, eh, és ezért eh, gondoljuk azt, hogy miután sajnos ezt a dimenziót sokszor figyelmen kívül hagyják, jobban kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel, és, és itt elemzésekre, kutatásokra lenne szükség. Összegzésképpen a Business Europe azt gondolja, hogy harmonizált szabályokra van szükség, egyszerű digitalizált folyamatokra, és könnyen, gyorsan kell tudni hozzáférniük a KKV-knak a kis, viszonylag alacsony finanszírozási projektekhez. Ismerem azokat a módosítókat, amelyeket az önök szakbizottsága megszavazott a 45. cikk eh, hangsúlyozza ki az egyszerűsítés jelentését, az 51. cikk szól eh, a kapacitás építésről, beleértve a pénzügyi eszközöket. És az eh, Európai Regionális Fejlesztési Alap harmadik cikke kiemeli a tematikus képzés és a potenciális kedvezményezetteknek kínált kapacitás képzési programokat, oktatást, és kiemeli, hogy fontos lenne az eljárásokat egyszerűsíteni, és szükség van koordinációra. A Jeremy, fontos pénzügyi eszköz, Tehát ezzel kapcsolatban nagyon örülünk, hogy a harmadik cikk erősíteni kívánja ezeket a pénzügyi eszközöket, kockázati tőketípusú beruházásokról szól az ötödik cikk, amely kimondottan aszimmetrikus prioritásnak tekinti a KKV-ket. Termelő beruházások kapcsán nagyon örülünk annak, hogy a harmadik cikkben, a regenes fejlesztés alap harmadik cikk cikkében erről is szó van, és világosá válik az, hogy a KKV-k, mikrovállalkozások kapcsán stratégiai beruházásokra is lehetőség lesz majd. A Business Europe reméli, hogy a tanács, a bizottság és a parlament plenáris ülése el fogja fogadni az önök szakbizottságának említett módosító indítványait, amelyekre az elnök asszony igennel szavazott, és ennek alapján működik majd tovább a jogalkotási folyamat. Köszönöm szépen. A következő két előadó, mert sajnos azt kell, hogy mondom, hogyha túl hosszúra nyújtják az előadást, akkor sajnos be kell majd avatkoznom. Most pedig Luke Hendrix úr következik, az UEA igazgatója. They, um... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak a mai meghallgatásra. A titkárság arra kért engem, hogy három fő kérdésre reagáljak, és ezeket uh, meg is próbálom megtenni. Az első kérdés a következő volt, az európai kekevők hogyan férnek hozzá a kohéziós alapokhoz, és melyek azok a legfőbb akadályok, amelyeket le kell küzdeniük. A parlament nagyon optimista, az európai teritoriális fejlesztési politika nagy része a mikrovállalkozásokat és KKV-kat érinti kitűnő eredmények ellenére néhány régióban számos forrás jelezte azt, hogy pusztán 2-3 százaléka a KKV-knak kedvezményezett, és pusztán 2-3 százalék fér hozzá 1-2 százalékához az alapoknak, természetesen ez a tagországi helyzetek függvénye. Az európai döntéshozók figyelmét felhívtuk arra, hogy a gazdasági hatása a struktúrális alapoknak nem ismeretes. Mi megpróbáltunk erre reagálni, de azt gondolom, hogy egy sokkal mélyebbre ható elemzésre van szükség. Több 10 millió eurót kapnak a kkv de nem készült még felmérés ez ideig arról, hogy milyen hatással van ez az ő életükre annak ellenére, hogy a KKV 99,9%-át teszi ki az európai vállalkozásoknak. Mik a korlátok, az akadályok? 2010-ben készítettünk javaslatot, és ezt el is juttattuk az önök szakbizottságához. Készítettünk egy tanulmányt, egy alulról felfelépítkező tanulmányt, amely a regionális tapasztalatokra alapult a e, helyi e, KKV-k részvételével 17 tagországból, projektmenedzsereket jobb e, és rossz tapasztalatokat vizsgáltuk meg, és ebben a tanulmányban 105 egyszerűsítési intézkedésre teszünk javaslatot azon 7 területen, a területen, amelyet elemeztünk az administratív akadályok, a pénzügyi menedzsment, az audit, a késő kifizetési eljárások, illetve a regionális közvetítő szervezetek, a mediáció a konfliktusos esetekben, ezek a legfőbb problémák, és ezekre Pellegrin asszony már részben ki is tért hát ezzel fel is vázoltuk a legfőbb eh, nehézségeket. Ez a 105 javaslat, amit 2010-ben megfogalmaztunk. Ezek kapcsán nagyon örülök annak, hogy a bizottság a javaslatainkból nagyon sokat átvett. A második kérdés, amely eljutott hozzám, hogy mit eh, vonhatunk le tanulságként ezekből a tapasztalatokból. Azt gondolom, hogy négy ilyen tapasztalat van. Az első, az összes régió, amely sikeresen vezetett be hatékony intézkedéseket a KKV-k számára, olyan régió, amelyek már a folyamat kezdetétől kezdve partnerséget hoztak létre és a prioritást élvező akciókat is meghatározták. A második eh, végkövetkeztetés egy ellentmondás, azok a régiók, amelyek kevésbé ehm, aktívak, vagy nem nagyon támogatják a KKV-ket, illetve nem rendelkeznek ilyen partnerségekkel, szintén fontos szerepet töltenek be. Azt gondolom, hogy az elemzés szempontja az nagyon fontos, és a közös stratégiai keret ötös cikke megvalósítása szempontjából is, hiszen ez a gazdasági és szociális partnerek bevonására tér ki. A harmadik tanulság az administratív folyamatok egyszerűsítése, illetve az adminisztratív akadályok jelentik azt, hogy kizáródnak a KKV-k, a mikrovállalkozások és a köztes vállalkozások egyre inkább szeretnék ezeket az alapokat használni, és egyre nagyobb a veszély annak, hogy egyre több KKV, illetve KKV-kat képviselő szervezet nem akar többé részt venni a struktúrális alapokban, és inkább a saját regionális programjákkal szeretnének dolgozni. A negyedik tanulság, ez szintén fontos a jövőre nézve, Egyre világosabb és biztosabb az, hogy a legfőbb prioritásai az Európai Unió 2020-as stratégiájának a régiók szintjén kerül megvalósítása és a KKV-k így tudják majd az EU 2020-as stratégia elveit leginkább használni, tehát le kell vonjuk a tanulságokat a múlt tapasztalataiból, hogyan javíthatunk a jövőbeni eh, politikákon, és hogyan tudjuk segíteni a KKV-kat, megkönnyíteni hozzáférésüket az európai alapokhoz. A bizottság javaslatainkból nagyon sokat átvett ezen a területen, a legfőbb aggályok, ezeket megismételném. Tehát A kísérő, magyarázó szövegek értelmezése nagyon fontos regionális nemzeti szinten, nem szabad, hogy több értelmezésre legyen lehetőség, hiszen a múltban ezek különböző jelentéseket tettek lehetővé, amelyek eltértek az eredeti európai dokumentumoktól, és az adminisztrációs hatóságok gyakran utasítottak vissza olyan projekteket, amelyek a KKV-kat és mikrovállalkozásokat voltak hivatottak támogatni. Fontos az információs dokumentumokat is csökkenteni. Fontos, hogy a dokumentumok a szükséges kért információt tüntessék csak fel, és a Small Business Act elvei és érvényesüljenek Tehát projektenként egyszer kelljen megadni ezt az információt, elektronikus formában, amennyiben lehetséges. Lehet fontos, hogy a, dokumentumokat így archiválják, és a különböző programok ehhez hozzáférhessenek. A garanciák és eh, előzetes kifizetések esetében a szabályokat a KKV-k eh, mindennapjaihoz kell igazítani, az arányosság elfének alkalmazása szintén egyik eh, alapelve a Small Business Act-nek. Ugyanazok a szabályok kell, hogy érvényesüljenek függetlenül a mérettől, illetve pénzügyi lehetőségeitől, illetve a projektmenedzsertől függetlenül. Ez egy megszólító jellegű megközelítés. A Think First, Small First elve pedig nem érvényesül. A múltban ennek az volt a következménye, hogy bizonyos régiók csak nagy projekteket támogattak, nagy KKV-k számára. Egyszerűsítésre és ugalmasságra van szükség a köztes szervezetek esetében, amelyek a KKV-kat támogatják. Különösen a kis és középméretű projektek esetében kell hozzáférhetővé tenni a globális alapokat. Tehát fontos, hogy a kis és mikro vállalkozások könnyebben hozzáférhessenek ezekhez az alapokhoz. Mi azt javasoljuk, hogy az európai intézmények öt intézkedést kell, hogy megvalósítsanak összhangban a Small Business Act elveinek megfelelően. Az első a köztes képviselő szervezet szerepének rögzítése, egy dolog világos, a kkv nagy része soha nem fognak közvetlenül javaslatot tenni a projektekre. Másrészt a projekteket a képviselő szervezetek valósítják meg regionális és nemzeti szinten, és ez pozitív hatást fejthet ki nagyon sok akb re nézve. Éppen ezért szeretnénk azt, hogyha önkéntes alapon történne ezeknek a szervezeteknek a támogatása, és, mint említettem, fontos az munkájukat leegyszerűsíteni, illetve az adminisztratív eljárásokat is egyszerűsíteni. Annak érdekében, hogy a globális alapokhoz ok jobban hozzáférjenek. A második pont a szabályokat, a technikai segítségnyújtás szabályait is ki kell igazítani. A technikai segítségnyújtás esetében nagyon kevés KKV fér ezekhez hozzá, és a tanulmány erre ki is tért, illetve Peregrin asszony ezt megemlítette. A technikai segítségnyújtás az egyik leghatékonyabb eszköze lehet a jó partnerségi kormányzási folyamatnak. A harmadik intézkedés, amit meg kell valósítani, létre kell hoznunk, ez a bizottságtól függ természetesen, egy közös, folyamatos képzési információs programot minden szereplőre nézve. projektmenedzsben nem minden esetben rendelkezik a szükséges információkkal. Az együttműködés a projektmenedzserek, illetve a nemzeti és territoriális adminisztratív hatóságok között nagyon gyakran hiányos, vagy nem is létezik. Ez pedig veszélybe hozza, illetve károsítja a minőséget és a partnerséget. Tehát a technikai segítségnyújtás keretében folytatni kell a közös képzést, oktatást, információ eljutatását. A negyedik javaslat az Only Once elvet uh, szintén át kell vennünk, bonyolult a helyzet a tagországokban és a régiókban, illetve hiányos a koordináció a monitoring egységek között a különböző szinteken, a vállalkozói szervezetek nagyon gyakran elkeseredettek, hiszen pénzt és időt kell fordítaniuk ezekre az administratív akadályokra. Ez a tanulmánynak egyik végkövetkeztetése is egyben. Az Only Once értelmében egységes ellenőrzést kell létrehozni. Jelenleg különbözőek ezek az ellenőrzés és audit rendszerek. Tehát fontos, hogy minden administratív hatóság ugyanaz az e- ellenőrzési formával éljen. Annak érdekében, hogy ezzel le tudják fedni az összes típusú ellenőrzést. Ezen kívül egy mediációs rendszer létrehozásával is szükség van azért, hogy az értelmezések ne lehessenek különbözőek, Az európai regionális, illetve nemzeti szabályozások az ellenőrzéssel kapcsolatban, az auditálással kapcsolatban, illetve a garanciákkal kapcsolatban megoldást kaphat a, egy párbeszéd keretében a partnerek között. Hát éppen ezért nagyon fontos, hogy semleges mediációs rendszert hozzunk létre. Köszönöm. Thank you. I would give the floor to Mr. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Tomás Rike úrnak, eh, aki Szászország Anhalt eh, tartomány eh, EU-ban működő képviseleténél szakpolitikai tanácsadó. A strukturális alapok hogyan tudnak segíteni a KKV-kat Szászország Anhaltban. Erről szól az előadása. Mindenek előtt köszönöm szépen a meghívást. Jó napot kívánok mindenkinek! Az előttem szóló előadók már sok fontos megalapítást tettek, ezért az én előadásom rövidebb lehet, hogy utána több időnk maradjon az eszmecserére, a kérdésekre. Röviden hadd mutassam be önöknek ezt a régiót. Szászország, Anhalt, Német Szövetségi Tartomány, az öt új szövetségi tartomány egyike, 2,3 millió lakosa van. Magdeburg a tartományi főváros, az északi részt a gépgyártás jellemzi, a tartomány déli részében pedig a vegyipar a legmeghatározóbb iparág. Szászország Anhaltban mintegy 16 ezer vállalat működik, 99 százalékuk kis és középvállalat, és az összes foglalkoztatott 86%-át foglalkoztatják. A KKV-k állítják elő a teljes százországi ipar termelésének 61%-át. Még néhány szót, amivel jelzem azt, hogy milyen nagyon fontosak a kis és középvállalatok. A KKV-k azért annyira fontosak számunkra, mert nagyon nagy mértékben járulnak hozzá a GDP előállításához, jelentős, nagyon jelentős a szerepük a foglalkoztatásban, és a gazdaság innovációra való képességében is egyre nagyobb szerepük van a KKV-knak. Hogyha kohéziós politikáról beszélünk, akkor elsősorban az a fontos számunkra, hogy Szászország Anhalt tartomány felzárkozzon. A 90-es évek elején még elmaradott tartományból legyen egy modern, korszerű gazdasági régió, ez a kohéziós politika célja, és ennek a célnak az elérés, elérése érdekében hoztuk létre az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Erfét t és a Szociális Alapot. A 90-es években, amikor a szerkezetváltás zajlott, még más volt a helyzet. Most egyre inkább az innováció felé kell terelni a vállalkozásokat a regionális fejlesztési alap segítségével, és megfelelő szakemberekre van szükség, ha meglévő vállalatok felvértezzék magukat a szükséges képesítéssel, képzettséggel és természetesen a demográfiai változásokra is gondolni kell. Felsoroltam néhány célkitűzést a strukturális alapokkal kapcsolatos politika szempontjából. Az első célkitűzés természetesen a vállalatok versenyképességének az erősítése. A második célkitűzés a KKV-k innovációra való képességének az erősítése. Ezt ezért, azért is emeltem ki, mert ennek a célkitűzésnek a jelentősége állandóan nő. A harmadik cél pedig a vállalkozások, a vállalkozási szellem erősítése, új vállalatok létrehozásának a segítése. Ez a három célkitűzést a regionális fejlesztési alap, az ERFE fedi le, a negyedik célt pedig, ami a foglalkoztatás, orientált képesítés, képzettségek megszerzésének erősítése, most ezt az Európai Szociális Alap segítségével valósítjuk meg. Mik a legfontosabb iparágak? Már említettem a gépgyártást, az autógyártás ezen belül nagyon jelentős, az élelmiszeripar is erős, tartomány déli részében vegyipar, nagy vegyipari komplexumok, ipari parkok létesültek, a megújuló energiák, fotovoltaik bi, szélenergia, biomassa nagyon lényegesek, és a biotechnológiának is egyre fontosabb szerepe van. Mik a súlypontok, milyen prioritásokat határoztunk meg, amikor a vállalatok versenyképességét szeretnénk erősíteni. Először is támogatni kell a vállalkozások növekedését. Ez beruházások támogatásával történik, a regionális fejlesztési alapon, az ERFÁN keresztül. Következő új e, piacok feltárása. A vállalatokat támogatjuk, hogyha ki akarnak lépni a nemzetközi porondra. A harmadik, ugyancsak fontos kérdés, e, támogatási forma, a fiatal e, vállalat alapítók támogatása. Segítjük az ő növekedésüket, például az egyetemekhez fűződő kapcsolatukat, támogatjuk, és transfer orientált tudás átadást szeretnénk elősegíteni. Legyen képünk arról, hogy milyen dimenziói támogatásokról van itt szó. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásait általában kombináljuk egy hazai, regionális gazdasági struktúrafejlesztő programmal. Itt a 2000-2010 közötti időszakra vonatkoznak ezek a számok. Az egész ipar több mint egy 2,2 milliárd támogatást kapott. Ennek a felét kapták a kis és középvállalatok. Itt a második sorban nagyon fontos a munkahelyteremtésre vonatkozó adat. Itt ez a kombinált támogatás, azaz a közösségi és illetve a tartományi, regionális és az európai alapból folyosított eh, támogatások eredményeképpen, ha 71 ezer munkahelyet sikerült létrehozni, illetve biztosítani, és 46 százalékuk eh, létesült kis- és középvállalatoknál. A versenyképesség erősítése természetesen csak egy szempont a KKV-knak a strukturális alapokból történő támogatása kapcsán. Nagyon lényeges, hogy az innovációról képességet is erő, erősítsük. Egy, létezett egy felmérés, egész Németországra kiterjedő felmérés, amelynek az eredménye szerint a következő három akadályról számoltak be a KKV-k, amikor azt kérdeztük, hogy az miért nem innovatív 43% azt válaszolta, hogy belső finanszírozási forrás hiányzik, 37% külső finanszírozási forrás hiányát említette, és majdnem 30% említette azt, hogy nincs elég létszám, vagy megfelelően képzett munkatársak az innovációra. Ez is egy oka annak, amiért ezeket a strukturális alapokat egyre inkább az vállalatok innovációs képességének a javítására szeretnénk felhasználni. 2007 és 2011 között Szászország Anhaltban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból mintegy 300 millió eurót fordíthattunk a vállalatok innovatív kapacitásának az erősítésére. Hogy mondjak egy példát egy ilyen, egy ilyen programra, Létezett egy program, amely a közbeszerzéssel kapcsolatos kutatásra vagy vizsgálódásra tette alkalmasabbá a KKV-kat. Egyetemeknél, kutatóintézeteknél készített tanulmányokból kell, hogy a KKV-k következtetéseket tudjanak levonni a saját versenyképességükre, illetve innovációra való képességükre. Egy további súlypont az innovatív, való készség erősítésénél a hálózatépítés. Már említettem, hogy autóipari beszállítók nagy számban vannak a tartományban. Ezek egymással hálózatot létes hálózatokba hálózatokat építenek fel, ez a Máreg Automotív elnevezésű hálózat, amely Magdeburgban egységesíti, kapcsolja össze az autóipari beszállítókat, és ilyen módon tudják például a Hallei Technológiai Park eh, kampuszában is egymást segíteni a tapasztalat és noha cserével a beszállítók. Most rátérnék az Európai Szociális Alapra. Mik a legfontosabb célkitűzések az ESZÁ-val kapcsolatban, a KKV-k támogatása kapcsán? Először is maga a képzés. Nagyon fontos azután a foglalkoztatottak kép képesítésének, a képzettségének a javítása, és végül a harmadik a megfelelő szakértelemben rendelkező munkatársak felvételének a segítése. Szászország, Anhalt, Németország azon régióihoz tartozik, amelyet elég erőhat, eléggé sújt az elvándorlás. Ez már a 90-es években is így volt, Azután egy kicsit leállt az elvándorlás, sikerült megállítanunk az elvándorlást, de nagy a szakember hiány. És éppen ezért az ESZÁ-ból folyosított támogatások egyik fő célja az, hogy a vállalatok szakember ellátottságát javítsuk. Hogy mutassak be önöknek egy projektet, ennek a neve, neve rövidítéssel FIF, érdeklődő és rugalmas szakemberek portálja. Ebből áll össze ez az akronima. Százország tartomány kormányának, illetve az ESZÁ-nak a forrásait, eszközeit felhasználva működik ez a projekt. Az első cél, elsőleges célja az, hogy ott tartsuk a szakképzett embereket a tartományban, azután a jövőbeni feladatokat is meg tudjuk oldani a foglalkoztatás területén. Nagyon fontos célkitűzés az elvándorlás megakadályozása. Meg kell akadályozni, hogy a szakképzett emberek eh, elhagyják a tartományt azután, ha az elvándoroltakat szeretnénk visszacsábítani a tartományba. Ennek érdekében információs kampányokat szervezünk, létrehoztunk egy internetes eh, platformot, és vannak regionális kócsok, olyan munkatársak, akik elmennek és beszélnek az elvándorolt emberekkel, és megpróbálják őket a visszatérésre csábítani. A FIF nevű projektnek, tehát elsősorban a foglalkoztatottak a kedvezményezettjei. Röviden hadd szóljunk a jövőbeni kihívásokról is a kkv knek nyújtott támogatás szempontjából. Az első fő terület az innováció. A jövőben arra számítunk a strukturális alapok kapcsán, hogy a kutatás továbbra is támogatást kap ebből, ezekből az alapokból, hogy támogatást kap a tudomány és a gazdaság együttműködése, a technológiai transfert is továbbra is kap támogatást, e, szaktanácsadás, szakember ellátottság biztosítása a váltak számára szintén fontos szempont kell, hogy maradjon a jövőben is. A versenyképesség erősítése e, szempontjából a vállalat alapítást e, kell jobban támogatni, azután a vállalatok nemzetközi porondra való kilépését akarjuk támogatni, és a foglalkoztatottak képzését, a képzettségi szintet szeretnénk emelni, növelni, a regionális fejlesztési alap támogatásával és az Európai Szociális Alap forrásait mindenek előtt képzésre, képzettségi szint növelésére és a demográfiai változások Eh, a kézben tartására kívánjuk felhasználni, hogy a jövőben is ki lehessen egészíteni a szakember igényeket. Ennyi lett volna az előadásom, természetesen eh, akár papíron is eh, szívesen átadom önöknek, és várom majd a kérdéseiket. Köszönöm. I would like to thank you, Mr. Thomas Rick. Köszönöm szépen Thomas Rikke úr előadását. Van még 15 percünk, ez alatt lehet kérdéseket feltenni, illetve az Európai Bizottság is kommentálhatja az elhangzottakat. Nelson úr kért először szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, svédül fogom folytatni. Det, det är viktigt att vi har den här diskussionen nu. Jag har också läst utvärderingarna om att eh, kritik mot sammanhållningspolitiken och att den inte elolvastam értékeléseket, kritikákat arra vonatkozóan, hogy a KKV-k nem tudnak hozzáférni. Ugyanakkor van egy furcsa hang itt, Dolgoztam Business Europe-bal, jól láttam a helyzetet, ugyanakkor két megjegyzésem lenne. A vállalkozások, amelyekkel kapcsolatba kerültem, Észak-Svédországba, amikor megkérdeztem őket, hogy hozzáférhetnek európai forrásokhoz, azt válaszoltak, hogy nem, azt se tudják, hogy rendelkezésre állnak ilyenek. Látjuk olyan cégekről van szó, amelyik idegenforgalmat szeretnek fejleszteni, és hozzáférhetnének ezekhez a forrásokhoz, ugyanakkor ezek a cégek nem látták ennek, ezeknek az alapoknak még a nyomát sem, tehát ők nem tudnak ez hozzá felfejleszteni az idegenforgalmat Észak-Svédországban. Nem tudom, hogy egyetért ezzel a megállapításommal nagyon nehéz hozzáférni ezekhez a forrásokhoz, forrásokhoz. Olyan platformokat kellene megszervezni, amelyek összegyűjtik a KKV-kat, és tájékoztatják őket, mert a legtöbb KKV-nak nem is lét nem is rendelkeznek idővel ahhoz, hogy ilyen dossziékat összeállítsanak. Úgy gondolom, hogy irányítani kell a munkát, és ez a legjobb eszköz platformok létrehozása lenne. Én láttam már ilyeneket pont az idegenforgalom területén. A kérdés az, hogy lehetséges stimulálni, ösztönözni a, az ilyen platformoknak a létrehozását, amelyik összefoghatják a KKV-kat. Yes, uh, Miss Kelly, uh, would you like to ask something? Káli asszony szeretne kérdést feltenni? Köszönöm szépen. Először is köszönjük az előadásokat. Ami az általános bekapcsolódását illeti a KKV-knek, Érthető ez, bár csalódást okozott, nagyon sok KKV túl kicsi ahhoz, hogy időt és pénzügyi forrást szálljon a pályázatok kitöltésére, az űrlapok eh, formanyomtatányok kitöltésére. KKV-k nehéznek eh, találják ezt az egyensúlyt, hát nagyon objektív nézetet kell kialakítaniuk arról, hogy megéri-e számokra azt, hogy időt töltsenek olyasmivel, ami nem biztos, hogy eh, utána megtérül. Egy további pont, ami segíthetné őket természetesen az egyszerűsítési intézkedések. Hendrik Szúr ezekre kitért. Ő 105 egyszerűsítés intézkedést nevezett meg. Nagyon fontos, hogy ebből kiderüljön, milyen bonyolultá váltak a dolgok, illetve a bürokrácia hogy elharapódzott, ha ilyen sok egyszerűsítési javaslatra volt szükség. Tehát valakinek az után azt mondjuk, hogy 105 egyszerűsítési intézkedésre tettünk ki javaslatot, akkor ők sokkolódnának, és nehezen értenék meg, hogy miért volt szükség 105 egyszerűsítés intézkedése. Hát ez már önmagában is bonyolultnak hangzik. De hogyha a bizottságot megnézzük, és azt, hogy ők javaslatokból sokat átvettek, akkor ez örömmel töltet el bennünket. think small first, illetve think simple first, tehát hogy először nem csak, hogy kicsiben kell gondolkodni, hanem egyszerűen, hiszen ennek gyümölcsei is érzékelhetővé válnának. A KKV képezik a vállalkozások törzsét Európában, és hogyha recesszióból ki szeretnénk, lá... ki szeretnénk lábálni, és versenyképesek szeretnénk lenni, akkor a KKV-kat kell erősítenünk. Köszönöm. Nankellis képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes a vita. Részben elmondhatom azt, hogy a kérdésemet megelőzték, ugyanakkor megismételném, mert hogyha a kohéziós politikára gondolnék, és a kapcsolatára a KKV-k szövet, szövetére, én a hálózatára, én arra gondolok, hogy van egy probléma, amelyet évek óta vitatunk, ugyanakkor még mindig nem találtunk rá megoldást. Remélem, akkor is, hogyha nem vagyok túl optimista, hogy a következő programban hozzá elérjük azt, hogy megkönnyítjük a forrásokhoz való hozzájutást a KKV-k számára. Mert még mindig megvan ez a távolság, megvan ez a nehézség, és ez a nehézség igen komoly problémát okoz. Úgy vélem, hogy szükség van olyan szabályokra, olyan eljárásokra, amelyeket célzottan a KKV-k számára dolgozunk ki. Olaszországban azt szoktunk mondani, hogy a kicsi az szép. Igen, lehetséges. Ugyanakkor itt vannak ezek a nehézségek, ezek a problémák, a kis és középvállalkozások nagyon komoly problémákkal szembesülnek, amikor hozzá akarnak férni a forrásokhoz. Néhány példát már említettek mások, de aztán itt van az egyszerűsítés, a könnyebb hozzáférés biztosítása és a bürokráciai eljárás, bürokratikus eljárások megsemmisítése. Én úgy gondolom, hogy a közigazgatás idejét le kellene rövidíteni. A KKV-k gyorsabb reakciót, gyorsabb reagálást szeretnének. Mert hogyha van most egy terv, amiben belevágnának, de csak 5-6 év múlva tudnak forrásokhoz hozzáférni, ez azt jelenti, hogy az a terv a, már nem lesz versenyképes a megvalósulás pillanatában. Ezeket a problémákat kezelni kell. Például, hogyan lehet a KKV-k csoportosulásait elősegíteni? Pontosan azért, mert kicsik, és ezáltal lehetővé tennék nem csak azt, hogy versenyképesek legyenek, hanem azt is, hogy gyorsabban reagáljanak a kihívásokra, jobban ki tudják aknázni a lehetőségeket. Miért mondom ezt? Azért, mert egy nagyon nehéz pillanatban vagyunk. A válság nyomasztó, főleg a KKV-k számára nyomasztó. Azok, amelyek, azok azok a cégek, amelyek a legnagyobb problémák szembesülnek, forráshiány miatt, likviditás hiánya miatt, Olaszországban, hogyha a KKV-kat ellehetetlenítjük, akkor egész Olaszország tönkre megy. Tehát ez a célkitűzés egy elsőbséget élvező célkitűzés. Kohéziós politikákra gondolunk. Nagyon egyszerű oknál fogva. És az egyik előadásban elhangzott. Azért, mert ezek az egyetlen biztos források, biztos és rendelkezésre álló források. Tehát vagy megteremtjük a lehetőséget, a feltételeket arra, hogy a kkv tényleg fel tudják használni ezeket a forrásokat innovációra, munkahelyteremtésre, eh, fejlődésre, vagy különben nagyon nagy nehézségek lesznek. Nagyon nagy problémák lesznek a kkv knél Tehát nagyon konkrét válaszokra van szükség, tegyük lehetővé, hogy a régiók, azok a régiók, amelyek ott dolgoznak a terepen, amelyek hozzáférnek a pályázatokhoz, hogy a régiók tehát megteremtsék a lehetőséget annak, hogy a KKV-k hozzáférhessenek a forrásokhoz, a pénzekhez. Köszönöm, Vlaszak Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadásokért, ez inspiratív volt, inspirált bennünket, és a célok, a megjegyzések, nézetek, amelyekről hallottunk, ezeket az új jogalkotás tervezetbe be szeretnénk vonni. Amit én hiányoltam, az a következő volt. A jobb kommunikáció illetve lokális és regionális szinten az önkormányzás. Azt gondolom, hogy jobb hozzáférést kell biztosítani a közbeszerzésekhez, egyszerűsíteni kell, és éppen ezért úgy érzem, hogy a KKV képviselőinek bekapcsolódása nagyon fontos ebbe a vitába. Önöknek ugyanez a véleménye? Miss Manescu. Köszönöm, Manescu asszony. Thank you. Köszönöm. Először is köszönetet szeretnék mondani én is az előadásokért, az összes előadónak. Az előadások nagyon jól tükrözték a prioritásokat, az akadályokat, illetve néhány intézkedést, amelyekre önök javaslatot tettek. Igaz az, hogy a bizottsággal együtt sikerült a helyzetet javítani, a kkv helyzetén javítani, de még mindig nagyon sok tennivalónk van azért, hogy csökkentsük a bürokráciát. Tehát fontos a hozzáférést egyszerűsíteni, illetve fontos, hogy európai és nemzetközi piacokhoz is jobban hozzáférjenek a KKV-k, hiszen erre is szükség van. És Önök néhány prioritásra is kitértek, mint például a smart regulation kérdésére, a szöveg egyszerűsítésére, az okos szabályzásra, az egyszerűbb finanszírozás és a piaci hozzáférés egyszerűsítése szintén fontos pontok. Ha megnézzük azokat a módosítókat, amelyeket már a regiben és más szakbizottságokban is benyújtottunk, mindezeket a prioritásokat tükrözik, És én meg szeretném kérdezni önöket arról, hogy hogyan gondolják, hogy a, a határokon átnyúló adósság ból való kilábalás megvalósulhat. Illetve a késő kifizetésekre vonatkozó irányelvet hogyan tudjuk megsürgetni, hiszen 2013. Eh, januárjában indul mindez, hiszen ez segítheti az egyszerű finanszírozást is. A kollégám Olgyi Vlaszák szintén ezt kérte önöktől, hogy a közösszerzésekbe is jobban vonják be a KKV-kat. Köszönöm szépen még egyszer a munkájukat, és remélem, hogy a jövőben is folytatjuk majd az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, Olbricht parancsoljon. Csak nagyon röviden az első megjegyzésem. Ez a, a téma, a kkv szerepe nagyon vonzó, mindenki erről beszél, és mindig azt hangsúlyozunk, hogy milyen nehéz a helyzetük. Tehát ehhez ne, ezért nem kell küzdenünk, hiszen mindenki eh, támogatni szeretné a kkv és pénzt adni nekik, tehát senki nem tagadja azt, hogy az SMI, azaz a KKV-k az egyik legfőbb prioritás. Kérdésem a jelentéstevőkhöz, illetve az előadást előadókhoz, tudjuk-e azt, hogy a KKV-k mérete a valós képet tükrözi az összes 27 tagországban? Tehát honnét kezdődik a mikrogazdálkodás, illetve vállalkozás, és honnét minősül egy kisvállalkozás kisvállalkozásnak a regiben. Szavaztunk erről a terjedelemről, amely nem csak a KKV-k, hanem a mikro- és makrogazdaságok és szociális gazdálkodások, illetve eh, szociális vállalkozások számára hozzáférhetővé teszi a projekteket. Tehát ez az olyan eh, nagyobb eh, vállalkozásokat is megcélozza, amelyek a KKV-kkal együtt működnek. Tehát hogyan tudunk kialakítani egy jobb definíciót, a definíciót arról, hogy mi minősül KKV-nak. A kkv készen egyre nagyobbak lesznek. Az én országomban például egy kis és, kis és középvállalkozásnak minősül vállalkozás nagy vállalkozást jelent. Az európai adminisztrációs folyamat tulajdonképpen bonyolultabb, mint a bankba menni. Tehát, hogyha a KKV bankhoz akar fordulni, akkor ez számára könnyebb, mint az európai támogatásokhoz fordulnia? Tehát folyamatosan panaszkodunk, és úgy, mint a bank, hasonló eszközöket vezetünk be, de én meg szeretném kérdezni, hogy mi az egyszerűbb a kkv számára. Én nem dolgozom vállalkozásban, de azt gondolom, hogy a közpénzekhez való hozzáférés nem szabad, hogy túl egyszerű legyen, hiszen közpénzekről van szó, de az sem szabad, hogy ez túl bonyolult legyen. Köszönöm. Az Európai Bizottság szeretné -e kommentálni az elhangzottakat? Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I would have many, many... Köszönöm szépen. Nagyon sok észrevételem, kérdésem lenne az eszmecsere tulajdonképpen túlmutatott azon is, amit a tanulmány feltárt szabályozást érintő kérdések kapcsán. Mindenket köszönöm, hogy meghívtak minket, köszönöm a kezdeményezést, hogy megbízást adtak erre a tanulmányra. Az eredmények, amelyek itt körvonalazódtak a válaszok kapcsán, visszajelzik azt, amit már korábbi eszmecserék során is elmondtunk és hallottunk. Én most csak néhány olyan komponensre, elemre szeretnék kitérni, amelyek nagyon egyértelműen nyertek említést a vitában. A forrásokhoz való hozzáférés, finanszírozáshoz való hozzáférés persze kulcsfontosságú, minden vállalatot érintő kérdés, KKV-kat különösen. Örömmel mondom, hogy a regionális politikában ez mindig is nagy hangsúlyt kapott mellett egy a jövőbeni ERFA finanszírozásban ez kulcsfontosságú elem lesz, de a jelenlegi programozási időszakban is azt látjuk, hogy az újraprogramozás nagyrészt amiért volt szükségesé, hogy a KKV-kat hozzájutassuk a megfelelő pénzügyi eszközökhez a tanulmány szerzői mutatok egy diagramot, egy ábrát, finanszírozáshoz való hozzáférés szerepelt ezen a Szászországon halti előadásban. Nos, érdekel engem, hogy milyen típusú finanszírozásra gondoltak itt. Vissza nem térintendő támogatás, kockázati tőkejuttatás, kölcsön, bankhitel, vagy például ilyen vouchereken keresztüli eh, indirekt finanszírozás, amikor nem pénzt kap a KKV, hanem a voucher bemutatásával különböző szolgáltatásokhoz, egyebekhez jut hozzá. Tehát milyen típusú finanszírozást eh, szeretnének? Eh, miről volt ott szó ebben az előadásban? Azután eh, mi kapcsolódik a finanszírozáshoz? Egyéni cégeket eh, finanszíroznak, eh, vagy vállalatok társulásait, vagy esetleg vállalatok és kutatóintézetek társulásait? A finanszírozáshoz való hozzáférés kapcsán azt is megkérdezném, hogy milyen összegekről volt szó. Itt nagyon kis visszanemtérítendő támogatásokról, vagy azt hiszem, hogy az administratív munkával arányos kell, hogy legyen a támogatási összeg. Tehát ezért fontos tudni, hogy mekkora volumenekről beszélünk. És lábjegyzetben még talán azt is megjegyezhetném, hogy a KKV-k lakosságnak csak 3%-a fér hozzá finanszírozáshoz az jelenlegi struktúrákban. Ez nem lett meg, csak 19 millió euróval eh, vállalkozással, KKV-val számolva, ezt nem is tudom, hogy eh, egy eh, kis cégre vonatkozóan ez mekkora pénz jelente, nem számoltam ezt ki, de nyilván nem minden KKV férhet hozzá ezekhez a forrásokhoz de fontos lenne tudni ezeket az adatokat is, mert ennek alapján tudjuk majd a intervenciós eszközöket megszervezni, megtervezni. Kapcsolnék még az egyik utolsó megjegyzéshez, a közbeszerzésben való részvétel ügyéhez. A KKV-knak és minden cégnek tulajdonképpen a válságos időkben leginkább fizetőképes ügyfelekre lenne szükségük, és nem annyira támogatásokra és ezzel is foglalkoznunk kell. Ez pedig visszavezet minket a késedelmes fizetés irányelvhez, hogy hogyan lehet behajtani a követeléseket. Ez egyébként egy feltétel lesz ahogy KKV-k a jövőben a regionális politikák keretében hozzáférhessenek a, az ERFA pénzeihez, ez egy kondíció, és abban az irányban haladnak a tárgyalások, hogy hát ne vegyük át majd a későbbiekben ezt az exante kondíciót. Nagyon sok érdekes kérdés merül tehát fel a finanszírozáshoz való hozzáférés címszó alatt de most fel kell gyorsítanom az előadást. A KKV-k bevonása a következő kérdés, a programozásba történő bevonás, ennek milyen feltételei vannak. A bizottság a javaslatában a kohéziós politikát kiszolgáló alapok kapcsán a KKV-kat természetesen bevonni szándékozik minden tevékenységbe és miután felvetődött a az innováció kérdése a KKV-knál. Szeretnénk bevonni a KKV-kat az innovációs stratégia kialakításába is, és arra összekeljük a tagállamokat, hogy indítsanak el egyfajta ilyen vállalkozási, felfedezési, program sort, hogy ilyen módon is ösztönözzék a KKV-kat a részvételre. És végül az egyszerűsítés, ez fontos törekvése a bizottságnak, ugye 105 egyszerűsítés intézkedésről volt szó, biztos vagyok benne, hogy még többnek helye lenne. Azt hiszem Einstein mondta, hogy könnyű bonyolultabbá tenni a dolgokat, de zseninek kell lenni ahhoz, hogy egyszerűsítsünk valamin. Dolgozunk ezen az elektronikus kormányzás, elektronikus kohézió, közbeszerzés nagyon fontos, hogy elektronikát jobban használjuk a ezeken a területeken. És bátorítjuk a tagállamokat arra is, hogy elektronikus eszközöket használjanak, hiszen az egyszerűsítés kapcsán ez elvezethet, a jobb kommunikáció elvezethet ahhoz, hogy végül is tényleg megtörténjen az egyszerűsítés. Köszönöm szépen. Most megadom a szót az fő előadóknak, de kérem, hogy maximum kettő percig beszéljenek. Just uh, for the first question. Az első kérdésre válaszolnék. Platformok, hogyan lehetne megkönnyíteni az KKV-knak a finanszírozást. Nos, sokféle platform létezik. A kollégám is mondhat arról majd néhány szót, hogy ezek hogyan működnek. A Business Europe-nál is eh, foglalkozunk ezzel, és mi is feltesszük azt a kérdést, hogy hogyan lehet eljutni ezekhez a platformokhoz. Ugye, ha valamilyen vállalkozás kapcsán információra van szükségem, a legjobb, hogyha valamire ráklikkelek, és ott egy információforrásból tudok tájékozódni az összes potenciális finanszírozási lehetőségről, forrásról. Ez lenne a legjobb megoldás közbeszerzések, pályázatok kérdése. A kormányzatok nagyon sok átalakítási projektet finanszíroznak EU forrásokból, és ha a KKV-knak versenyezni kellene, az sokszor lehetetleníteni őket, ezért sokszor az állami pályázatok rendszere célszerűbb a kkv esetében. Ők kollégám majd talán kiegészíti ezt. Köszönöm. Nagyon sok kérdés hangzott el. Először is Kelly úrnak válaszolnék. Remélem nem bírálat volt nem bíráltak értette, amit a 105 intézkedésről mondtam. Mi egy komoly intézmény vagyunk, ezért 105 egyszerűsítés intézkedésre tettünk javaslatot. E, e, egyébként e, az a szlogen, amit hallani szoktunk a, az egyszerűsítése kapcsolatban, az az, hogy ne egyszerűsítse a bizottság részéről is elhangzott, hogy a jogalkotás egyszerűsítés egyáltalán nem egyszerű dolog, sőt, ez egy nagyon bonyolult ügy. De Angelis úr, ön azt mondta, hogy kis és közép adatokat gyűjtsünk össze. Persze az ön hazájában nagy hagyománya van ennek, és a KKV-k kapcsán Glasek úr kérdésére is eh, hagy mondjak valamit. Eh, egyértelmű irányításra van szükség a hatóságok és eh, a gazdasági társadalmi élet különböző szereplői között helyi, nemzeti és európai szinten egyaránt. Maneszko asszony a késedelmes fizetésekről tett fel kérdést. Kicsit késői ez a kérdés, erről már megvolt a szavazás. A tagállamok nem akarták ezt korábban átültetni, és talán De Angelis úr is igazolni tudja azt az állításomat, hogy Olaszországban a vállalatok a következő hónapokban sokat fognak szenvedni ettől a továbbra is hat hónapos határidőt. Általában nem kell az embereknek elmondani, hogy mik a KKV-k előnyei, ezek a szexi kis cégek, csak sokszor visszaélnek ezzel. A mikrovállalkozás általában egy személyes vállalkozás, és a mikrovállalkozás a 90%-a ilyen, a KKV-k 96%-a pedig 15-nél eh, kevesebb embert foglalkoztat. Ez is mutatja azt, hogy egész Európában a gazdasági keretek olyanok, a vállalatok túlnyomó része mikrovállalkozás, és mi ezeket a mikrovállalkozásokat képviseljük. Köszönöm. Három kérdésre szeretnék reagálni. Az első platformokra vonatkozott. Nagyon szükségesnek, fontosnak tartanám, hogy az olyan támogatási hálózatok, mint ami például az Enterprise Europe-nál is működik, tovább erősödjenek hiszen ezeknek fontos szerepe van a tanácsadásban is. Olbricht úr a KKV-k méretére kérdezett rá, ez nagyon fontos természetesen, és nem csak Európában vannak különbségek, hanem Németországon belül is, a régi és az új szövetségi tartományok között is. Egy 20 főnél többet foglalkoztató cég a régi tagállamok, tartományokban 125 foglalkoztatott a, ennek a kategóriának a felső határa, az új tartományokban pedig 90. Egy kérdést intéztek a bizottsághoz, illetve a bizottság intézett hozzánk, hogy milyen finanszírozási formákra gondolunk, mit tartunk szükségesnek. A strukturális alapokat továbbra is szükségesnek tartom, de Ugyanakkor a kölcsönökre, hitelekre is gondolnunk kell. Itt jövő évtől a Bázel 3 lesz a kulcs szó. Már most is vannak aggályok, miszerint a vállalatok nehezebben jutnak majd hitelhez, kölcsönhöz, és ezért itt segítségre lesz szükség. El kell gondolkozni azon, hogy a magánpiacon, a tőkepiacon hogyan tudnánk megkönnyíteni a hitelhez jutást. Nagyon röviden, nagyon érdekes volt a vita, sok kérdés hangzott el, nagyon érdekes kérdések ezeket majd a jövőbeni munkánk alapjának is tekinthetjük. A kkv definíciója. Hát nem is tudom, az a kérdés, hogy mi a helyes definíció. Talán inkább országonként különböző definíciók is lehetnek, és ezzel elismerjük a nagy a sokszínűséget, amit Szul is aláhúzott. Nagyon érdekes kérdéseket tett fel a bizottság, az Európai Bizottság képviselője. Eh, mint például azt, hogy milyen típusú finanszírozásra van szükség, és milyen összegekről beszélünk. Eh, lehet, eh, hogy nem mindig vagyunk ezzel tisztában közbeszerzés, illetve állami támogatás, visszanemtérítendő támogatás, ezek is olyan felvetések, amelyeket tovább lesz érdemes tanulmányoznunk. Köszönöm. Sajnos kikapcsolódott a hozzászóló mikrofonja. Nagyon érdekes akadémikus vitát folytatunk arról, hogy mi is a KKV. Ebben a szakbizottságban mi most itt a támogathatóság problémáiról beszélünk. Milyen hatókörben működik ez a támogatás? van, ahol 80%-ot pántlik ennek a célzott támogatás, amit csak kkv kaphatnak, és akkor teljesen világos, hogy ebben a programban, tehát a Genemiről beszélek, mit értünk KKV-n. Itt nagyon világos definícióra van szükség. Mert itt eh, mi ebben a szakbizottságban nem csak a kkv kről beszélünk, hanem a mikrovállalkozásokról is, akkor ezt nagyon világosan kell fogalmaznunk. Eh, itt eh, ez nem akadémikus itt, hanem itt pénzről van szó, a támogathatósági kritériumokról. Köszönöm a hozzászólásokat. Most pedig Visszatérünk a hetedik napi rendi pontunkra, és Manescu asszonyt kérem, hogy ismertesse velünk a jelentését, a véleményét transeurópai távközlési hálózatokról.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 Arról van szó, hogy egy sor iránymutatásra van szükség, meg kell határozni a prioritásokat, széles sávú internet, digitális szolgáltatások, mindez a távközlésen belül, és mindezt természetesen a CEF keretébe kell helyezni, azaz az Európai Összekapcsolási Eszköz, a CEF. Nagyon fontos szerepet játszik, játszanak majd a távközé, távközési hálózatok a 2020-as stratégiai célok elérése szempontjából is. Szélessávú internet hálózatok terjesztése, hogy a vállalatok és az emberek minél nagyobb számban használjanak szélesávú internetet, nos, ez rendkívül nagy előre lépés lenne. És a Connective, Connecting Europe, a CEF is nagyon fontos eszköz lehet, ami elősegíti a széles sávú hálózatok, hálózatok kiépítését, különösen az elmaradott vagy hátrányos helyzetű térségekben a digitális agendát szeretnénk megvalósítani, és fontos, hogy a CEF ezt kiegészítse, azaz kiegészítse a vidéken megvalósuló többi szélesávú internetprojektet. E-commerce, e-justice, e-procurement, e-health, mindezek az elektronikát előterjeszteni kívánó programok is segítenek majd a versenyképesség erősítésében. Ehhez megfelelő infrastruktúrára van szükség, azaz szélesávú internetre egész Európában. Biztosítani kell a sokszínűséget, és azt, eh, hogy az információs forrásokat minél nagyobb mértékben használják ki, és ilyen módon jöjjön létre egy teljesítőképes gazdaság, mindenki férjen hozzá a legkülönbözőbb szolgáltatásokhoz, függetlenül a lakóhelytől, nemzet és európai szinten egyaránt. A támogatható projektek listájáról is hagy szóljak a CEF, a Connecting Europe keretében. Fontos itt a rugalmasság, annak érdekében, hogy tekintetbe tudjuk venni az egyes tagállamok sajátosságait, jellemzőit. És végül, de nem utolsó sorban, hogy szóljak még valamiről, ami szintén nagyon fontos, ez pedig a helyi és regionális önkormányzatok részvétele, technikai támogatás, nemzeti szinten meghozott intézkedések, ezek is az administratív kapacitást kell, hogy erősítsék, és gondoskodni kell arról, hogy olyan megoldásokat támogassunk, amelynek a segítségével helyi és regionális speciális igényeket lehet kielégíteni. Még egy dolgot üdvözlöm, a bizottság kezdeményezését, ez nagyon jó, várom a kollégák által benyújtandó módosító indítványokat. Köszönöm. Okay, uh, is there someone from the eh, PPE? A néppárt részéről itt van valaki? Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyékjelentéstevőnket képviselem, Ról urat. Rajl úr arra kért engem, hogy elmondjam a nevében, néppártként ami a szélesebb hozzáférés és a digitális ellátást illeti, a piacot látjuk támogatva, úgymond, és nem úgy érezzük, hogy ezzel a piac nézne kihívások elébe. A jelentéssel egyetértünk, és Maheszko asszonynal is, hiszen a piacgazdaság nem tud ezeken a területeken mindenütt érvényesülni, és éppen ezért a Connecting Europe facilitást is üdvözöljük. Fennáll annak a veszélye, hogy olyan programok, amelyek a strukturális támogatásokból részesülnek, összekeverednek, párhuzamos támogatást juttatunk, és Malenszkó asszonyt arra kérjük, hogy integrált megközelítést alkalmazzon, amikor a támogatás úgymond egyeztetett, világosok a prioritások, ezeket világosan után tudjuk követni, ami a digitális hálózat, amit, tehát tudnunk kell azt, hogy mit akarunk elérni a digitális hálózatokkal, a kevésbé sűrűn lakott területek, kevésbé fejlett területek is fontos, hogy felzárkózhassanak, és itt a piac nem tud mindig érvényesülni. Az utolsó pont, a támogatási intézkedések nem szabad, hogy ahhoz vezessenek, hogy elbizonytalanítjuk a befektetőket. Hát itt európai támogatási programokról van szó, a befektetőkkel együtt, és nem szeretnénk elbizonyítani a piaci szereplőket, és ebben a témában módosító indítványt fogunk majd benyújtani. Köszönöm. Mirata. Köszönöm, Anna Mirata. Gracias, presidente Crisogel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak a véleményét, mert ez egy olyan téma, amely valóban közelről érinti a lakosságot, főleg a vidéken élők, hegyvidéken élők, a periferikus területeken élőket. Na, nagyon sokszor a piac maga nem tud cselekedni, valamikor azért, mert nem akar, mert túl drága, széles sávot biztosítani bizonyos elkülönülő területeken, azért, mert nem érdemes, nem nyerességes. És emiatt eltérések vannak például a agrárpolitika, illetve a telekommunikációs politikák között hogyan tudunk mi például vidéken a munkahelyet teremteni, hogyha nincs hozzáférés ugyanazok a szolgáltatásokhoz, amelyeket hozzáférnek a városban élők. És konkrét esetekről beszélek, például egy faluban élek, jó magam, 30 kilométerre van egy nagyvárosban az országomban, de ott nincs széles sáv, normálisan problémák vannak, még az európai parlament szerveréhez sem tudok hozzá kapcsolódni. Ez a problémával szembesülnek nagyon sok helyütt Európában, támogatni fogjuk a javaslatát, konstruktív módosítókat fogunk benyújtani, hogy összekapcsoljuk más politikákkal ezt a témát. Thank you. If there is nobody... Köszönöm, ha más nem kér szót, akkor megkérem Manaszko asszonyt, hogy reagáljon a felvetésekre, amennyiben szeretne még valamit ehhez hozzáfűzni. Da, vă mulțumesc, le mulțumesc uh, colegilor pentru... Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni a kollégák észrevételeit. Korábban már elmondtam, hogy a finanszírozási eszközt ki kell egészíteni, annak érdekében, hogy hatékony lehessen, illetve hogy integrált módon tudjunk eljárni. És természetesen a versenyképességet is figyelembe kell vennünk, illetve a speciális igényeket, korábban elmondtam, hogy a helyi és regionális testületek is együtt dolgozzunk. Köszönöm szépen a kollégák munkáját, köszönöm the deadline for amendments is... Uh, a módosító benyitásának határideje szeptember 20-a dél 12 óra. So now we go to point... A következő napi rendi pont a 22-es. Grez azt szeretném megkérni, hogy mutassa be a vélemény tervezetét a közvetlen kifizetésekről a kap keretében. Monsieur le, Président. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, jó napot kívánok! Mint ahogy önök tudják, a kap reformja a 2014-es, 2020-as időszakra az egyik nagy feladata ennek a, a az időszaknak. Három nagy célkitűzés van ennek a reformnak. Először is egy fenntartható élelmiszerellátás, a természetes források fenntartatósága és a harc az éghajlatváltozás végezetül a vidék fejlesztése. Nagyon fontosak. Két ilyen téma azok, amely közvetlenül idéntik a mi bizottságunkat. Ami a zöld területek nyerését, illetve a fenntartható mm, fejlődés, ez, ezek egybeesnek a 2010 novemberében és 2011 novemberek között fel e, benyújtott javaslatok. Nagyon fontos lenne mindez annak érdekében, hogy a foglalkoztatást fenntartjuk, illetve a természetes, természetes források fenntartva. Annak érdekében, hogy fenntartható legyen mindez, e, kiegyensúlyozott e, és koherens. Ezért én azt mondom, hogy nagyon fontos legyen, hogy a közvetlen köz kifizetéseknek a e, rendszerét kidolgozásakor figyeljünk oda annak érdekében, hogy egy megfelelő módszer dolgozzunk ki. Néhány javaslat. Ott, ahol a e, termelés diversifikációról van szó, a 30-as cikkben én azt mondom, hogy inkább a kultúrák rotációjáról kellene szót ejteni. Négy különböző kultúráról, kultúrát kellene megemlíteni. Min, ugyanakkor ez sokkal szélesebbre kellene tárni, ugyanis csak így tudjuk elérni azokat a környezetvédelmi és lakossági javakat elérni, amiket el szeretnénk érni. Ezáltal lehetővé tesszük, hogy kevesebb gyomirt, gyomirtószert használjunk, illetve sokkal jobb legyen a jövedelmezőségük. Nagyon fontos tehát, hogy a szociális és gazdasági helyzeten javítsunk, úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy a 32-es cikknél környezetvédelmi struktúráról beszéljünk semmint ö, ö, környezetvédelmi érdekű kérdésekről. Én úgy vélem, hogy ezeket mindenképpen meg kell említeni, amikor a termelési rendszerekről beszélünk. A talajnak a fenntartása nagyon fontos, és úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy a termelésből kivonjunk területeket egy bizonyos időszakra annak érdekében, hogy fenntartható legyen a talaj helyzete. A környezetvédelmi infrastruktúráknak a létrehozása rendkívül fontosak egy fenntartható mezőgazdaság miatt. Annak érdekében, hogy erősebb legyen a, ko- a területi kohézió is ugyanis nagyon fon, nem lenne az kívánatos, hogy csak egyes területek legyenek gondozottak és eh, környezetvédelmi szempontból védettek. Úgy gondoljuk, hogy szükség van egy olyan rendszerre, amelyik figyelembe viszi a különböző területek jellegzetességeit, amelyik lehetővé teszi, hogy bizonyos termelési fajták eh, meg, eh, legyenek, olyan területeken, ahol erre a terület jellegzetességei megengedik. a közvetlen kifizetéseknek a rendszerét át kell helyezni regionális szintre a bizottság eh, kizárólag a régióknak a gazdasági eh, szempontokra figyel, ugyanakkor mindenképpen administratív szempontokat is figyelembe kell venni. Én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy megmaradjanak a történelmi kritériumok. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eh, hogy tanulmányok készüljenek, hatástanulmányok készüljenek, én azt is javaslom, hogy nagyobb legyen az áttekintőtősége az eredményeknek azáltal, hogy nyilvánosságra hozzuk. Az ötös szám mu nagyon fontos, kiemeli az, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő módon legyenek díjazva azok az eljárások, amelyeknél a ö, környezetvédelem fontos. Például hegyvidéken vagy ott, ahol intenzív termelése megy, ott, ahol odafigyelnek nem csak a mennyiségre, hanem a minőségre. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos annak érdekében, hogy legyőzzünk néhány környezetvédelmi, illetve gazdasági nehézséget. Ezek a specifikus intézkedések lehetővé tennének ahhoz, hogy ösztönözzük a minőségi mezőgazdaságot, a 174-es cikk alapján, az Európai Unió szerződésének 174 es cikk alapján, hogy specifikus intézkedéseket vezessünk be a terület eh, védelmért. Ugyanakkor a vidékfejlesztési európai alapnak a felhasználására gondolok. Nagyon fontos, hogy ezt össze összehangoljuk a kappal, annak érdekében, hogy keherens, koherensek legyenek a finanszírozási források, nagyon fontos tehát, hogy a kohéziós politikákat összehangoljuk a következő programozásnál. A 14-es cikk azt javasolja, hogy a Feadernél nagyon, sokkal nagyobb legyen a ö, hatája. Az FADR az nagyon fontos, hogy jól tudjon működni. A nemzeti borítékoknak a 10%-át javasolja a bizottság, én azt javasolom, hogy ez legyen 20%. Ugyanis szükség van arra, hogy a nemzetállamok azok tudjanak megerősíteni a cselekedeteket, az akciókat a vidékfejlesztésére, és erre szükségük van nagyobb mozgástérre. A közös stratégiai keretnél ki kell, arra kell figyelni, hogy különböző alapokat is fel lehessen használni, kombinálva ezeket. Az első cikkben a bizottság azt javasolja, hogy a vidékfejlesztésre szánt összegeknek egy részét, azokat használjuk fel közvetlen kifizetéseknél. Ez talán lehetséges bizony országokban, és ezek az országok ott vannak a cikkben. Én szeretném azt, hogy ugyanolyan szabályok legyenek mindenki számára, és én nem akarom, nem szeretném, hogy a e, vidékfejlesztésre szánt összegeket utána kiözvetlen kifizetésekre használják föl. Főleg nem lenne ez üdvözlendő olyan térségekben, ahol nagyon sok a mezőgazdasági termelő. Én azt javasolom, hogy területi szerződéseket hozzunk létre, annak érdekében, hogy összegyűjtjük a környezetvédelmi, eh, a környezetet védő intézkedéseket. Nagyon fontos, hogy a regionális hatóságok és a gazdák között megfelelő legyen a kommunikáció, annak érdekében, hogy figyelembe vegyük a helyi jellegzetességeket, annak érdekében, hogy figyelembe vegyük lefedjük az adott területnek a tulajdonságait annak érdekében, hogy megfelelő legyen a környezetvédelem az adott területen. Szükség van tehát egy párbeszéd a helyi hatóságokkal és a helyi gazdák között, a helyi termelők között. Ez sokkal jobb lesz szociális szempontból is és környezetvédelmi védelmi szempontból is a módosít, a be, hozzám beérkezett eh, módosítók megvitatására egy eh, ülést fogok javasolni az árnyékjelentéstevőkkel, oly módon, hogy megbeszéljük ezeket, és hogy olyan megoldásokat találjuk, amik mindenki számára megfelelnek. The... Az árnyékjelentéstevők közül van itt valaki? Ugyasz úr. Grazie Presidente, ringrazio la relatrice. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a nagyon részletes beszámolót az előadónak. A javaslat már igen széleskörű, nagyon részletes, és az ALDE részéről én támogatom a kifejtett véleményt. Ugyanakkor a régi szakbizottság szempontjából szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel, amelyekre talán nem figyeltünk, nem emeltünk ki. Tehát, ami az elvet illeti, a javaslatot illetően, a bizottsági javaslatot illetően, a vidék fejlesztés szempontjait veszi figyelembe, ugyanakkor a támogatást a hátrányosabb helyzetűek számára. Én úgy gondolom, hogy a szolidaritás nagyon fontos. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy a zöld területek növelése is egy megfelelő igény, ugyanakkor ezen a területen nagyobb a rugalmasságot szeretnék annak érdekében, hogy megfelelő módon legyenek az intenzív eh, eh, erdős területek, illetve a szőlőterületeknek a kezelése és megfelelő módon meg legyen oldva, mert ez az eh, egyik legfontosabb tulajdonság. Tekintettel a nagyon fontos tehát, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítjunk, bizonyos területeken ugyanis vannak különösebb jellegzetességek, például a földközi tenger déli, délebbi területein, illetve hegyvidéken. A greening 30%-ának az elérése nemzeti szinten nagyon fontos hogy megfelelő ösztönzés legyen, megfelelő módon kezeljék a kérdést, ugyanakkor ne, legy, ne lépjen ne, működésbe egy olyan működés, amelyik az ellenkező eredményt fogja eh, bátorítani, azáltal, hogy nagy cégeket azzal díjazza, hogyha megtartják az eddig végrehajtott termelési macereket. Úgy vélem tehát, hogy meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak, illetve a régióknak, ahol ez lehetséges, hogy megfelelő módon tudják biztosítani a greening, a zöld területek növelését, úgy, hogy a kezdeti fázisoknál megtartsák a megfelelő szerepüket. Úgy vélem, hogy fontos a tagállamokra bízni a e, kis vállalkozások státuszának a megállapítását, attól függően, hogy mik a helyi igények, melyek, mik a helyi jellegzetességek. Végezetül úgy vélem, hogy szerencsés lenne, hogyha a periferikus térségekre, ultraperiferikus térségekre és az égei tenger kisebb szigetekre és különböző szigetekre is kiterjeszteni, ott, ahol például a termelési eszközök beszerzésének az ára magasabb a kontinentális területekhez képest. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Csikászki asszony a néppárt képviseletében. Pani poseł prezentuje pomysł ambitnego zazielenia płatności bez... Köszönjük szépen, ez egy nagyon ambiciózus elképzelés volt. A jelentéstevő azt mondta, hogy a jelenlegi javaslatok nem elég erősek. Az alapok célja, hogy a mezőgazdaság barát módon valósuljon meg. A további zöldesítés Erre magas szinten is javaslat született, ez pedig gagályokat válthat ki a gazdákból, a verseny képességet illetően. Ki mindezt meg, hogyha a gazdák úgy érzik korlátozzák versenyképességüket, ők fogják ezt megfizetni, és természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az első pillérben a zöldesítés és a közvetlen kifizetések nem ugyanazt jelentik, mint a második pillérben. A jelentésnek a 13. cikkeje tér ki erre a részre. Én tettem néhány megjegyzést a módosítókkal kapcsolatban, és vannak olyan javaslatok, miszerint 30% az alapoknak kötelező módon fordítódjon zöld mezőgazdaságra, illetve mezőgazdaság zöldesítésére, és a Natura 2000 is támogatási eszköz. Az 50 százalék, tehát egy magas arány, ezt fogják zöldesítésre fordítani, az innovatív fellépéseknél ez olyan hatás kelt, mint hogyha mindezt a második időből finanszíroztuk volna. Hát ez azt jelenti, hogy a vidékfejlesztésre kevesebb pénz marad. Ebben az esetben nincsen támogatás a vidékfejlesztés, a technikai infrastruktúrális szolgáltatásokra, az átképzési intézkedésekre, stb. Ezt a kohéziós politikához kéne áttenni. A gazdáknak nem, szá- nem szabad megfeledkezniük a zöldesítésről. Viszont ez limitálja majd az európai gazdák lehetőségeit, illetve versenyképességüket is csökkenti. Az európai gazdák jövedelmének fele a közvetlen kifizetésekből származik. Erről pedig nem szabad megfeledkezni. A gazdáknak környezetbarát módon kell termelniük, és erre az anyag ki is tért. Nem szerettük volna limitálni a gazdák lehetőségeit, hanem versenyképességet erősíteni szerettük volna. A kap költségvetése nem növekedett, hanem csökkent ugyanaz a költségvetés, de több ország részesül ebből, tehát ez mégiscsak csökkentést jelent az egyes tagországok számára. Hogyha további feladatok jelennek meg, akkor a hatékonysággal tovább kell foglalkoznunk. Egyetértek azzal, hogy a második pillérben nem szabad csökkenteni. Amikor az elképzelhető költségvetési csökkentésekről beszélünk, akkor második pilléres csökkentésekről is szó lehet, ez nem lehetséges azonban, hiszen a második eh, pillér számos eh, fontos feladatot lát el. A jelentéstevő azt mondta, hogy rugalmasabbá kell tennünk az első pillérből második pillérbe történő átcsoportosítást, és a 10%-ot 20%-ra kell növelnünk. Elhangzott az is, hogy ez lehetőség, nem kötelesség, kötelezettség, erről elgondolkodhatunk, de azok a gazdák, akik kifizetésekben részesülnek, nem fognak önkéntes módon beleegyezni ezekbe az átcsoportosításokba, hiszen ez az ő támogatási lehetőségeiket csökkenti. A második pillérben 50-50 került rögzítésre. Ez volt a helyzet Lengyelország és Portugália esetében, Franciaországnak azonban csak 9 a volt a második pillérben. Az a feltételezés, hogy ebből az összegből veszünk el, ezzel nem fognak egyetérteni a gazdák. Tehát a második pillérből az első pillérbe való áthelyezést illetően néhány ország 10%-ot nevez meg, 5%-ot itt az 50%-ot, itt az 5% hangzott el. Ha azonban csökkentjük a kifizetéseket az új tagországokban, akkor lesznek olyan tagországok, amelyek a második pillérből akarnak áthelyezni majd összegeket, annak érdekében, hogy növelhessék az első pilléren belüli összegeket, legalábbis bizonyos mértékben, hiszen valamit fel kell ajánlani a gazdáknak. Mi a helyzet a váltógazdálkodással? Jó lenne, hogyha négy különböző terményt lehetne termeszteni, nem csak két különbözőt, nagyon sok gazda nem hajlandó változtatni, hiszen nem biztos, hogy értenek a két különböző terményhez. Jó lenne a magas fehérje tartalma növényeket bevezetni, én nem a gémódosított szójára gondolok, de szója nélkül nem lennénk versenyképesek. Létezik a 7%-os ugaroltatás a zöldesítés érdekében ezt különböző nével illethetjük, de igenis problémát jelent. Hollandiában 7%-át akarják kivenni a termőterületeknek a művelésből, de nincs elég földterület, és azt gondolnánk, hogy ők zöldesíteni akarnak. Így az alapoknak nagyon sok költség lenne. Képzeljük csak azt el, hogy a gazdáknak fizetniük kell a földterületeket, de nem engedjük meg nekik, hogy ott növényeket termesztenek. Ez egy jelentős probléma, és a biodiverzitást is szem előtt kell tartanunk. És a versenyképességet sem szabad szem előtt évesztenünk. Az európai mezőgazdaság nagyon speciális, A gazdák különböző országokban fognak földterületeket választani, ezért, hogy bemutathassák, hogy 7%-ot elértek. Ami a saját módosítóinkat illeti, annak érdekében, hogy az önök javaslatait a gazdák számára vonzóbbá tegyük, itt természetesen nem szabad megfelelkezni arról, hogy a mezőgazdaságnak környezetbarátnak kell lennie. Meg szeretném kérni a bizottságot. Tudom, hogy az Agri Főigazgatóság képviseletében is itt van valaki, hogy ha szeretnének hozzászólni, akkor ezt most tegyék meg. Oui, merci. Yorkshire, like if you were a man, I'm, I'm terribly sorry, but I'm sorry. Nagyon sajnálom. Nem nem önt adtam meg a szót. Meg szeretném köszönni az előadónak a javaslat mély elemzését, a javaslatait, a árnyékjelentéstevőnek a megjegyzéseit, ezeket feljegyeztem az úriember, aki az előbb beszélt, szintén feljegyezte a javaslatait, ezeket elemezni fogjuk a következő hetekben. Én nem szeretek elnél többet mondani, elemzés következik most. nagyon röviden meghallgattam a, a hozzászólásokat, az árnyéklentes tévők részéről és a különböző frakciók részéről. Várom a módosítókat természetesen, és meg próbáljuk ezeket összeegyeztetni, értettük Eh, hogy itt vannak a rengeteg de, hogy igen, de, igen, de, nagyon sok ilyen elhangzott, ezeken kell túljutni, nem fogjuk természetesen elve, szem elől veszíteni a, a versenyképességet, ugyanakkor az egészséget is figyelembe vesszük, és mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a mezőgazdaságban dolgozók az első áldozatok általában. Deadline for a man- a módosítók benyújtásának határideje szeptember 19-e déli 12 óra, nagyon rövid határidő, ez holnap délben van gyakorlatilag. Ezzel lezárom ezt a pontot, és egy általános megjegyzésre engedélyt adok magamnak. Kedves kollégák, itt a Regi Szakbizottságban a saját szakpolitikai területünkhöz szorosan kapcsolódó kérdésekre kell, hogy koncentráljunk. Persze nagyon érdekes egy vita általában a kapról, de a mi feladatunk az, hogy a véleményünket a szakbizottságunk hatásköre területe alapján állítsuk össze. A következő vélemény előadója Gian Maria Ugias. Parancsoljon. Köszönöm szépen, Hubner elnök asszony, kedves kollégák! A véleménytervezet, amit most veszünk át, annak az a célja, hogy a közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése hatékony legyen. A közös agrárpolitika politika és a FEÁG, amelyik kezeli a különböző közvetlen kifizetések és a közös piacoknak a szervezése, az FEARC, amelyik a vidékfejlesztést kezeli. Egy olyan rendszerről van szó, amelyiknek az a célja, hogy fenntartsa a jó mezőgazdasági körülményeket, a biodiverzitás, a jó biológiai körülmények fenntartása és az éghajlatváltozás tükrében. Megfelelő irányítás és megfelelő tanácsadást kell, hogy nyújtson. Aztán a hatos cikk az ellenőrzésnek a szabályait határozza meg, hogy hogyan lehet ezeket felmérni, és milyen felméréseket kell végezni, főleg a vidéken a javaslat eh, tekintettel arra, amit korábban jelzett Hubner asszony. itt igazándiból regionális vetülete nincs ennek a témának, és emiatt a vélemény tervezetben, amit be fogok nyújtani, én integrálni szerettem volna egy javaslatot, amelyiknek természeténél fogva egyszerűség, racionalitást és hatékonyságot kell, hogy tükrözzön. Ugyanis sok módosított benyújtani az esetleg talán eh, rosszabb lett volna, mert ezáltal az egész rendeletnek a eh, célját hiúsítottuk volna meg és ezért kevés, ám meghatározó témákra összpontosítottam. Olyan célkitűzésekre vetettem figyelmet, amelyek ilyen szolidaritás megerősítését teszik lehetővé, amelyek megerősítik a leggyengébb szereplőket a mezőgazdaságban, annak érdekében, hogy ők is az innovációban tudjanak megtalálni a megoldást azokra nézünk, azokra tekintett figyeltem különös figyelemmel azokra a közösségekre, ahol a legnagyobb nehézségek vannak, ahol leghátrányosabb helyzetűek, és ott, ahol nagy hanyománya van a mezőgazdaságnak, ugyanakkor nem tudnak lépést tartani a jelenlegi a modern változásokkal nagyon fontos, hogy meghatározzuk a helyzeteket, az eseményeket, azokat az eseteket, amelyeket figyelembe vesszük, nagyon fontos, hogy a pénzügyi irányítást is meghatározzuk. A közös agrárpolitikából származó pénzügyi támogatási forrásokat, azokat megfelelő módon kell kezelni a vállalkozások mérlegében, annak érdekében, hogy erősebb legyen a tárgyalási pozíciójuk hitelek felvételénél. Nagyon fontos tanúsítvány kiadó rendszer egységesítése, egy olyan környezetvédelmi eh, tanácsadó rendszernek a kidolgozása, amely figyelembe vezi a helyi jellegzetességeket annak érdekében, hogy megfelelő módon biztosítja a munkahely teremtést ami a mezőgazdasági politi, az agrárpolitikának az ellenőrzését illeti, megfelelő mutatóknak a bevezetését javaslom, amelyik lehetővé teszi, hogy felmérjük az agrárpolitika kihatásait és eredményeit olyan mutatók, amelyek figyelembe veszik a piachoz való hozzáférést, a, a képzésnek a szintjére, a termelés, a, a megújuló energiaforrásból származó energiák felhasználását, terület, mm, kiegyensúlyozott területfejlesztés legalább regionális szinten, és aztán szociális mobilitás, demográfiai eh, dinamikák követése és a szegénység legyőzése a vidéken. Mm, ezennel zárom szavaimat, mert nem sok idő áll rendelkezésemre. Rámutattam a legfontosabb területek, amelyeken szeretek módosítókat benyújtani. Hogyha marad időm, akkor talán a végén még ezekre visszatérek. Köszönöm. Sean Kelly. Köszönöm szépen. Sean Kelly, parancsoljon. Köszönöm. Mindenek előtt köszönettel nyugtázom, hogy megvitatjuk ezt a kérdést. Az előző téma kapcsán a raportőr úgy döntött, hogy nincs szerepe ebben, és akkor legalábbis ott módosítókat majd az illetékes bizottsághoz nyújtunk be. Köszönöm a Ugyesz úrnak a kiváló munkát. Elnök asszony, ön is rávilágított arra, hogy számunkra nem a, annyira a mezőgazdasági tevékenység a fontos, a régióink azonban nyilvánvalóan függnek attól, hogy legyen egy életképes agrárágazat. És az egész 2020-as stratégia és kezdeményezés nagy részben attól függ, hogy legyen fenntartható, biztonságos élelmiszertermelés, élelmiszerellátás. Meg kell őrizni a családi gazdaságokat és a családi gazdaságok, ha jól működnek, akkor az egész ágazat is jól fog működni. Ha ez nem így van, akkor pedig széthullik a vidék, dezintegrálódik. A mezőgazdaság szorosan kapcsolódik a családi gazdaságokhoz, a fenntarthatóságot ez biztosítja. Ugyanúgy, tehát nagyon fontos ez a jelentés, biztosítani kell, hogy a gazdák pénzügyi biztonságban érezhessék magukat, időben történjenek a kifizetések a számunkra, a számukra. A saját hazámban pedig különösen fontosnak tartanám, hogy az eh, egységes támogatásokat eh, a borzasztó nyári időjárás miatt már szeptemberben eh, kezdjék kifizetni. <clears throat> És hogyha ezt egy évben meg lehet tenni, akkor miért nem lehet máskor is, miért nem lehet korábban kifizetni a támogatásokat? Hiszen nyilván minél korábban kapják meg a támogatásokat a gazdák, annál kevésbé szorulnak rá a bankokra, és nagyon fontos a raportőrnek ezzel kapcsolatos megállapítása. Bürokrácia csökkentése, ez is nagyon fontos. A kap reform kapcsán erre is van törekvés, és láttuk azt, hogy jelenleg azonban inkább növekvő tendenciát mutat a bürokrácia, helyett, hogy csökkenne. A regionális fejlesztési célok kapcsán a hatások érvényesítése is természetesen nagyon fontos. Tehát ezeket a területeket kell kihangsúlyoznunk. Kutatás, innováció említésre méltó. Itt az agrárium kontextusában azt mondhatnám, hogy az én hazámban eh, sokat küzdöttünk azért, hogy kiváló minőségű élelmiszert tudjunk előállítani, és ez kutatásnak köszönhető. Nagyon lényeges tehát a kutatás is. A kulturális örökségre is kiterjeszteném még a kontextusunkat. Az agrárturizmus, a megújuló energiák területén történt előrelépés elsősorban mezőgazdaság által jellemezhető területeken zajlottak ezek az előrelépések. Majd nyújtunk be módosítna indítványokat, hogy ezeket a szinergiákat tovább tudjuk erősíteni. És a kap ne csak az egyes gazdák számára legyen fontos, hanem nagyon fontos fontos szerepet kell, hogy játszon a vidékek fejlődésében, abban, hogy kiváló minőségű életet lehessen vidéken is élni. Köszönöm Nikos Hezuchelos a zöldek nevében. Σίγουρα η αγροτική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και για την περιφερειακή Köszönöm szépen. Az agrárpolitika rendkívül fontos, rendkívül fontos a vidékfejlesztés és regionális fejlesztés miatt. Nem csak a termelésről van szó, nagyon sokszor a mezőgazdaság, a kulturális fejlődéshez is hozzájárul a különböző térségekben, a tekintettel arra, hogy figyelembe veszi az egyes térségek biológiai tulajdonságait, egyes termelési eljárások rendkívül bölcsnek bizonyultak, és egy nagyon fontos szerepe van abban, hogy fenntartsuk az adott térségeknek a biológiai jellegzetességeit, hogy gazdagítjuk a talajt. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaság rendkívül fontos, és ezért segíteni szeretnénk a gazdáknak abban, hogy alkalmazkodjanak a helyi jellegzetességeknek annak érdekében, hogy kiválasszák azt a megoldást, ami a legjobban fekszik az adott területen, tekintettel az éghajlatváltozása, illetve a környezetvédelemi tényezőknél. Nagyon fontos ugyanúgy az állatok egészsége szempontjából tudnunk, tudniuk kell, hogy mit szeretnének a ö, fogyasztók, és mire kell odafigyelni állategészségi szempontból. A zöld, a zöldesítés rendkívül fontos folyamat a zöld kultúrák, a zöld mezőgazdasági kultúrák, a zöld biológia sokat segíthet a mm, gazdáknak a monokultúráiban. Megfelelő egyensúlyt kell találni a vidékfejlesztésnél hogyha a biogazdaságokban eh, nézzük, hogyha a biogazdaságokat nézzük, akkor nagyon fontos, hogy ezeket eh, fenntarthatóvá tegyük. Hogyha a termelőknek nagyon sok eh, trágyát kell vásárolniuk, akkor szükségük van finanszírozáshoz, bankokhoz kell fordulniuk, és nagyobb sok problémát fog okozni. Szükségük van tehát nagyon sok külső forráshoz, de hogyha a zöldesítést elősegítjük, akkor le fogjuk tenni annak, hogy önállóbb legyen, hogy kevésbé legyen függő külső tényezőktől. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a megfelelő ismeretet elterjesszük, mert nagyon sok régi praktika elveszett az idők során, ezeket újra kell terjeszteni. Nagyon sok tanácsot kell nyújtani majd a gazdáknak, a agronómusok egy kicsit elvesztették eh, a feladatokat, mert megmutatták a gazdáknak, hogy hogyan kell termelni, eh, és de egészen eddig eh, a feladatuk arra korlátozódott, hogy kitöltsenek nyomtatványokat, illetve, hogy növényegészségügyi termékeket ellássák a gazdákat. Ők már nem mennek ki a mezőre, és tanácsokat adnak a gazdáknak. Ők egyszerűen egy irodában vannak, és teletöltenek papírokat, és egyszerűen csak adminisztrációval foglalkoznak. Ezt a tanácsadói feladatot elvesztették, és ezért ezt újra meg kell teremteni, újra ösztönözni kell. Fiatal nemzedékek vannak a mezőgazdaságban, szükségük van tanácsakra, annak érdekében, hogy hasznosítani tudják a legújabb technikákat. Tudniuk kell, hogy a belga mezőgazdaságnak semmi köze a déli területeken zajló az mások a jellegzetességeket, és ezeket, ezekhez alkalmazkodni kell. Nagyon sokszor azok az emberek tudják a megoldásokat, akik ott vannak az adott területen. Minden egyes régiónak megvan a lehetőség, meg kell, hogy legyen a lehetősége arra, hogy a saját programját dolgozzák ki környezetvédelmi szempontból. Ugyanakkor mindenképpen a gazdáknak segítséget kell nyújtani annak érdekében, hogy tovább tudjon lépni, és ezért át szeretnénk tekinteni a gazdaság létrehozzák a támogató rendszereket. Amikor közös politikáról beszélünk, amely 2020-ig terjed, és azon is túl, ez a közös agrárpolitikának figyelembe kell be kell venni azt, hogy a következő években erősödni fog az éghajlatváltozás, Figyelembe kell venni tehát a mezőgazdasági folyamatoknál, hogy fejlődni fog, illetve változni fog az éghajlat. Azok a gazdák, akik vidéken élnék, azok rendkívül nyugtalanok, mert nem tudják, hogy hogyan fognak tudni alkalmazkodni az új éghajlati viszonyokhoz. Kérdezik, hogy mi fog történni. Egyes területeken sokkal több a csapadék, máshol a meleg okoz problémákat, rendkívül nagyok az eltérések előző évekhez képest a gazdáknál kételyek vannak, kérdések vannak, tanácsokkal kell látni, hogy tudjon alkalmazkodni nagyon sokszor elvi tanulmányokra támaszkodunk, ugyanakkor szükség van sokkal gyakorlatiasabb tanulmányokra, tanácsokra annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjunk a megváltozott körülményekre. És egy másik kérdés, amelyik nem csak a mezőgazdasági, mezőgazdasággal dolgozókat érinti a fizetések, a hitelek visszafizetésének a késedelme problémákat okoz náluk is. Ezért szükség van arra, hogy a kifizetések gyorsan történjenek, mert minél később, minél késedelmesebb a kifizetés a gazdák számára, annál nagyobb problémákat okoz. Tehát biztosítani kell az, hogy a pénzek, a hitelek gyorsan eljussanak a kérelmezőkhöz, a felhasználók, felhasználókhoz, és mindezt természetesen a szabályok betartásával. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság képviselője kíván-e szólni. Megint csak egy hölgy képviseli a bizottságot és nem az úr, akinek a neve itt van. Igen, úgy tűnik, hogy, és elnézést a zavarért, én Krisztina Bortman vagyok, a DJ Agri-tól, valóban a férfi kollégáink helyett ma csak hölgyek jöttek. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés a vélemény készítőjének a tervezetért. Nagyon jól látszik, hogy ennek a szakbizottságnak a hatáskörén belül maradt, és a regionális hatásokkal foglalkozott a mezőgazdaság kapcsán. Talán néhány észrevételt megenged nekem a módosítókkal kapcsolatban. Az első. Több olyan módosítót javasol, ahol azt szerepel, hogy tagállam és vagy régió. Jó, hát ez ennek a szakbizottságnak a szempontjából lehet, hogy fontos, de hagyd mondjam el, hogy a közös agrárpolitikával foglalkozva mi tagállamokat említjük, és a tagállamokra bízzuk, hogy aztán mit hogy szerveznek meg. A, lehet, hogy van regionális szervezet, van, ahol nincsen. A szövetségi berendezkedési országban lehet, hogy vannak, van több kifizető ügynökség, más országokban nem, is ugyanez vonatkozik a szaktanácsadói rendszerre. Tehát a region szót ugye a rendelet nem említi, de ez nem jelenti azt, hogy ezt nem lehetséges megemlíteni. Ezt meg fogjuk vizsgálni. Említette, hogy mennyire fontos az, hogy időben fizessék ki a gazdákat. Elhangzott, hogy miért ne lehetne korábban fizetni a támogatásokat. Nos, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer működik a közvetlen kifizetések kapcsán, és a gazdák számára szeptember 1-től folyosítják a támogatásokat, de az első pillérben október 6-án indul az év, tehát még a következő költségvetési évben történik a kifizetés. Egy évben 30 milliárd euró a közvetlen kifizetések összege, és hát ezeket nem tudjuk áthelyezni, illetve nem 6, hanem október 16-án indul az új pénzügyi év, ezért nem lehet ez előtt folyosítani a kifizetéseket sem előlegeket, sem mást, amíg nem történt meg az ellenőrzés. A javaslatban, amit itt ma megvitatunk, a következő időszakra vonatkozóan már azt javasoljuk, hogy az általános előlegeket mindig október 16-tól lehessen fizetni az agrár ökológiai és a közvetlen támogatásokat egyaránt. Hogyha június 30 a után történik az EU-ból a támogatás kifizetése, a tagállamok a saját keretükből esetleg fizethetnek elő. Nem tudom, hogy Maria ismét kívánsz-e szólni. Nem érzem ennek szükségét. Csak meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólását, és a bizottság képviselőjének a hozzászólását, és amelyik hasznos, hogy elkerüljük a hívmákat, ami a tagállam és régió kompetenciát illeti, ez pontosan azt akarja jelezni, hogy vannak olyan eh, térségek, ahol önállóak a régiók, ezt máshol is áttekintettük, eh, minden esetre ezt tisztázni fogjuk eh, a bizottság szövege alapján is. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő üzenete eljusson. Ne nagyon fontos tehát, hogy megfelelő költségvetés legyen az Európai Unióban, megfelelő helyen legyen a, mezőgaz, a gazdáknak a kifizetései, a támogatásai rendkívül fontos. Nagyon jó lenne, hogyha ez az üzenet eljutna e, a gazdákhoz, mert akkor tudni fogják a gazdák, hogy Európa mellettük van, és szükség is van erre természetesen. Köszönöm szépen. Módosítók benyújtásának határideje szeptember 21 1 déli 12 óra. Mielőtt rátérnánk az utolsó, rátérnénk az utolsó napi rendi pontunkra, 25-ös pontra, szeretném tájékoztatni önöket a politikai koordinátorok által mm, előző este meghozott döntésről. A vélemények jelentésekről szólt ez a döntés. Hat költségvetési jellegű jelentésünk lesz a globalizációs alkalmazkodási alapról, és az időhiány miatt, mint ez lenni szokott, úgy döntöttünk, hogy ne legyen ellentmondás a transferek kapcsán. A Költségvetési Bizottság elnökének küldünk egy levelet, hogy beleegyezünk a hat transferre. Hollandia, Írország, Spanyolország és Franciaország a kérelmezők. Azután van két vélemény az európai szemeszterről, a néppárta és a szocialisták, szociáldemokraták vállalnak fel egyet-egyet de mintha még nem tudjuk, ki lesz az ECOM-ban a jelentéstevő, ha majd ez kiderül, hogy melyik politikai párt képviselője, akkor tudjuk eldönteni, vagy tudják a néppártiak és a szociáldemokraták eldönteni, hogy ki melyik jelentést vállalja. Megújuló energiák, ezt az ALDE kapta, a belső piac irányítását az ECR kapta, a delegációk, meghallgatások témakörében elég gyorsan eldöntöttük a jövő évi delegációs kérdéseket, hat javaslatot a néppárt nyújtott be, hogy menjünk el Bulgáriába, Berlinbe, a szocialisták és demokraták javaslata Észak-Svédország és Kassa, Kosice, Szlovákiában, a görögök Korzikára és vagy Szardiniába mennének, a GUE javaslata pedig Reunion szigete. Egyetértettünk abban, hogy három delegációt fogunk, delegációs útra fogunk javaslatot tenni a szokásos eljárás keretében. A meghallgatások hármat tartunk majd 2013-ban, és egyetértettünk abban, hogy a koordinátorok majd elküldik a javaslatukat a titkárságra a hét végéig, és indokolják, indokolással is ellátják a javaslatukat. Írásos eljárásban döntünk majd a közmeghallgatásokról. Azután lesz egy misszió Írországba, november 20 8-án, 29-én. Hét helyünk van, eddig öt javaslat érkezett, Van Roy, Claire, Szony Manescu, Alfonzi, kollega és a Guétól, majd valaki, még nem tudjuk, hogy ki. A külső tanulmányok, ez az utolsó döntés, amiről beszámolok a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a demográfiai változás a regionális politika kontextusában lesz a téma, az európai régiók belső fejlődése, valamint a gazdaság és pénzügyi válság hatása a gazdasági társadalmi területi kohézióra. Hát ezek a témák, és így döntöttek a koordinátorok. Most pedig rátérhetünk az utolsó napi rendi pontra. Úgy tudom, hogy Kocsolino úr itt van velünk, úgyhogy kérem, ismertesse velünk a jelentését. Sí, molto rapidamente. Eh, Igen, nagyon röviden. Ez a második eszmecsere az urbán politika területén 21-én jár le eh, a módosításoknak a benyújtásának a határideje. Egy, e, már egyesek beérkeztek, és ezért néhány következtetést leszeretnék vonni. Először is újra javasoljuk azt a témát, Európán számára, hogy szükség van egy erősebb törvényi alapra ahhoz, hogy megfelelő politikákkal kezelni tudjuk a városok kérdését, saját stratégiát kidolgozzatunk a szubszidiaritás elvének maximális tiszteletben tartásával. A másik téma, amit felvetünk, a, ez a már nem csak egy központ, egy periféria és egy vidék, hanem egy egységes dimenzióban gondolkodunk. Egy stratégiai, közös elképzelés, amelyikben egyensúlyt kell teremteni egyrészt az agrár mezőgazdasági területek megfelelő felhasználása, és egy olyan igény, hogy az újra felhasználás, a, új, a területek újra városi szintén, szinten. A városok az a dimenzió, ahol megfelelő módon el tudjuk érni azokat az eredményeket, amelyek szükségesek a 2020-as stratégia eléréséhez. Az energia hatékony felhasználása, a hulladékkezelés kérdés, ezek mind olyan kérdések, amelyek egyre inkább jelen vannak a városi környezetben. A szociális fenntarthatóság a városokban is most már nem csak a külső kerületekben eljeleződik a helyzet az európai városokban, és van egy kérdés, ami egyre inkább szembeötlik az európai valóságban, mégpedig a megnövekedett szegénység. Aztán milyen politikát lehet alkalmazni városi dimenzióban? az administratív dimenziót, a régiók és az államoknak a kérdését fenntartva, a kohéziós kérdések és a 2014-es, 2010-es programban jobban oda kell figyelni a városi dimenzióra. Ez stratégiai kérdés lesz. Főleg hogy megfelelő módon tudjuk hogy mm, mederbe tartani mm, az állami forrásokat annak érdekében, hogy tovább fejleszik a város. Tehát nem csak a regionális tervet, hanem a nagy városi konglomerátumoknál is központosított, átgondolt fejlesztési terveket kell kidolgozni. Végezetül a városi dimenzió, mint a közjavak egyik része, tehát egy olyan terület, ahol fel lehet használni a forrásokat megfelelő módon, átlátható módon. A városi dimenzió segít abban, hogy a, lakosság részvétele az irányításban megfelelő módon elérhetővé legyen. Úgy vélem, hogy ezek a legkiemelkedő pontok, amiket eh, eh, sikerült eddig eh, érinteni, és most reméljük, hogy ez a második eszmecsere és a következő találkozón keresztül már közelebb kerülünk az áráshoz, a megoldáshoz. Thank you very much. Köszönöm szépen. Itt van valaki az árnyék jelentéstevő közül? nincsen. Van-e valaki, aki hozzá szeretne szólni a témához? Uh, okay, just some uh, remarks. Uh, I will speak in Greek. Görögül folytatom, és én tennék akkor néhány megjegyzést. Egy nagyon érdekes jelentésről van szó, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a városi területeket ne csak forrás szempontból és energiaügyi szempontból kezeljük, hanem vegyük figyelembe az ott élő emberek közötti kapcsolatokat, például a bevándorlást. Ezek olyan jelenségek, amelyeknek mind hatása van. Hogyha vannak hiányosságok a szervezési kérdéseket illetően, a politikát illetően, akkor vannak olyan szélső erők, amelyek ezt kihasználják. Különösen olyan helyeken, ahol a gazdasági válság különösen súlyos. A regionális politika és a regionális fejlesztési alapnak összpontosítania kell ezekre a problémákra. Például arról is el kell gondolkoznunk, hogy hogyan képzeljük el a kohéziót a városon belül, és meg kell próbálni a meglévő hiányosságokat megszüntetni. Itt a szociális együttélés kérdése is felmerül, és természetesen a vidék és városi térségek összekapcsolása. Ma a válság idejében különösen fontos a következő. Erre kitért az előadó és a polgárok részvétele a város kialakításában, és itt nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a városokon keresztül alakultak ki a demokráciák és a civilizációk. Tehát itt új fejlődési lehetőségek vannak, új tendenciák, de nagyon súlyos válságok is, ez pedig fenyegeti a demokráciát. Itt sokat kell tennünk, és ebben a jelentésben is érvényesül ez a megközelítés. Javaslatokat teszünk majd még a jelentéshez kapcsolódóan. Köszönöm. Some uh, comments from the Commission? A bizottság szeretné -e kommentálni az elhangzottakat? Én a regionális politika főigazgatóságot képviselem. Üdvözöljük a vitát, illetve a figyelemfelkeltést, ami érvényesül a jelentésben. A, az integrált fenntartható városfejlesztést illetően. Szeretnék néhány megjegyzést tenni a jelentéshez kapcsolódóan. A bizottság azt javasolta, hogy a kohéziós politikában a városi dimenziót megerősíti, és legalább 5%-át a Európai Regionális Fejlesztési Alapnak e, nemzeti szinten erre a célra fordítja, integrált fellépések keretében a fenntartható városfejlesztés érdekében. A jelentés megemlíti azt a kérdést, hogy közvetlenül az önkormányzatok kapják ezt a támogatást, mi tovább visszük ezt a javaslatot, és a, a minimális 5% menedzsmentjét a városi testületekre ruházzuk át. Elhangzott a Városfejlesztési Platform, mi szeretnénk a városi dimenziót megerősíteni, illetve kibővíteni a programot a városi térségekre. Tehát mi szeretnénk bevonni ebbe a városokat és városias jellegű térségeket. Köszönöm. Would you like to add something? Okay. So, uh, the, uh, would like Ma guarda, adesso il tema è Nézze, a téma olyan összetett, hogy sokkal több időre lenne szükség, de a bizottságnak szeretném jelezni, és a többieknek, hogy a következő 30-40 évi elővetítés, vetit, előrevetítések, azok azt mondják, hogy nagyon fontos lesz a városi dimenzió bármilyen fejlődésben. Európában már így van, Európa nagy részén így van, a GDP nagy része városi környezetben termelődik, a nehézségek nagy része is városi környezetben születik. Nos, EU, hogyha Európa egy stratégiai politikával rendelkezik, ami a városi környezetet illeti, úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos stratégiai döntés a jövőt illetően. Nem csak a klasszikus dimenzióban, ahogy közel megközelítjük ezt a kérdést, hanem egy új megközelítésben, egy új dimenzióban. Nagyon fontos az, hogy a városi városra nem úgy kell már gondolkodni, hogy központ és periféria, hanem mint egy egységes nagy egységként kell gondolni, amelyik a vidéket is érinti a környezet a környékeken eh, a nagyon fontos tehát, hogy megfelelő politikákat alkalmazzunk. Ezek óriási nagy témák, ugyanakkor úgy vélem, hogy a megfelelő úton járunk, a témák, amik a, amiket a bizottság javasol, azok jók, az 5%-os határ az jó. Most viszont eljött az ideje annak, hogy ambiciózusabb célokat tűzzünk ki magunk elé, mert szerintem ez egy rendkívül fontos téma egész Európa fejlődése szempontjából. Köszönöm a módosító benyújtásának határideje. Szeptember 21-e, déli 12 óra, a következő ülése pedig október 8-án kerül sor. Annyi nap kerül megrendezésre ezen a napon. Thanks a lot. Köszönöm, lezárom az ülést.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 jogokat, az alkalmat. Tagásos,